yeah, yeah, yes. Uh, Thank you. Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek! El is kezdjük az ülésünket. 13-as napi rendi pont meghallgatás. Az új pénzügyi szolgáltatási irányelvről áttekintés és kihívások. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon releváns kezdeményezés. A mi szakbizottságunk kezdeményezés, kezdeményezte, hogy tekintsük át a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának különböző jogszabályait, melyet az elmúlt években elfogadtak, és úgy gondoltuk mi itt a szakbizottságban, hogy tekintsük át, hogyan függenek össze az egyek jogszabályok egymással, milyen kihatással vannak, és milyen jövőbeni kihívásokra kell válaszolnunk. A stocktaking, tehát az áttekintés kapcsán. A fő kihívás persze a CMU, amelyről ma délelőtt azt hiszem, hogy végezetül sikerült a jó állásfoglalást, legalábbis itt a szakbizottságban elfogadnunk. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy a bizottság, ezúttal az Európai Bizottságról van szó, tehát a bizottság hajlandónak mutatkozik, hogy ennen maga is stocktakinget hajtson végre, és e két kezdeményezést koordinálni fogjuk. A parlament kezdi a munkát, Úgy gondolom tehát, hogy itt az ideje annak, hogy elkezdjük elemzés tárgyává tenni ezt a kérdést, mélyebb elemzés tárgyává is, és ezért külön örülök annak, hogy az előadó vagy a jelentéstevő e meghallgatásra javaslatot tett. Nagyszerű szakértőink vannak, és már is megadom a szót a négy előadónak, mindenkinek 5 percre, utána pedig elkezdjük a vitát. Az első előadó Martin Grüll, a Raiffeisen Bank International um, igazgató tanácsának a tagja és Chief Financial Officerje. Hölgyeim és Uram, tisztelt képviselők! Először is hat köszönjem meg azt, hogy meghívtak ma ide a Gazdasági és Pénzügyek Szakbizottságába. Martin Grül vagyok. Én vagyok a, a CEO-ja a Raiffeisen Bank Internationalnek. Székhelyünk Bécsben, Ausztriában van, és közép-kelet-európa a piacunk. 25 éve jelen vagyunk a közép-kelet-európai régióban, és mintegy 17 piacon nyújtunk pénzügyi szolgáltatást 54 ezer munkatársa. Úgy, mint kereskedelmi bankár, azt mondhatom, hogy nagyon jó időben és jó irányba halad ez a meghallgatás. Nagyon fontos az, hogy konzisztens és hatékony pénzügyi szabályozás jön létre e, Európában mert ez nagyon fontos a pénzpiacok stabilitás szempontjából. De nagyon fontos az, hogy a szabályozói környezet ne folytsa meg a szereplőket. Hadd foglaljam össze a legfontosabb paramétereit, amelyben a kereskedelmi bankok működnek. Nagyon alacsony a kamatláb, nagyon kicsi a hitelek iránti kerénylet, kevés a profit, nehéz hozzáférni a tőkepiacokhoz, és egyre nagyobb a szabályozói tőkekövetelmények, és ne felejtsük el, hogy plusz új követelmények, illetékeket, díjakat vezetnek be a pénzpiaci szabályozás keretén belül. Egy ilyenfajta környezet óriási kihívást jelent a teljes iparák számára, és ez akadályozhatja a gazdasági növekedést és A CRD4 és CRR tőkéletű likviditási követelményei, illetve a banki unió nagyon fontos lépést jelentenek az európai pénzügyi piacok stabilitása irányába. A jövőben nem kell az adófizetőknek megfizetniük a bankok megmentését, bár ennek előfeltétele az az, hogy megfelelően vég, megfelelő legyen a végrehajtási periódus, hogy a megfelelő tőkét ki lehessen építeni másképp. A gazdaságnak adott hitelezés csökken, ami akadályozhatja a gazdasági növekedést. Egyértelmű, hogy a felügyeleti szervek megpróbálják meggyorsítani a végrehajtási periódust, illetve sokkal gyorsabban követelik meg a tőke puffereket. A Bázeli 4-es fejlemények még tovább erősíthetik ezt a trendet, és lehet, hogy akadályozhatják a um, ügyfélfinanszírozást. Az új javaslat növeli a kockázat súlyait, és ez akadályozhatja a KKV-knak adott hitelezést. És ne felejtsük el, hogy a KKV képezik az európai gazdaság gerincét. A jelenlegi szabályozási keret nagyon súlyosan hat ki az alapvető emberi és pénzügyi forrásokra, és ezért sokkal nehezebb a szükséges tőkét képíteni a hitelezés segítésére. Nézzük a jelentési kötelezettségeket. Az EBA standardok ebben az esetben 1800 oldalt foglalnak össze, számos hatóság, az EKB, a Nemzeti Hatóság, az SRB, koordinálni kellene, koordinálniuk kellene a jelentés tevékenységeket. Ahogy mondtuk, a banki unióban nagyon fontos az erős koordináció a különböző felügyeleti hatóságok között. Már most is megkettőződött a jelentési kötelezettség, mindemellett a jelentési kötelezettségeket tovább fogják fejleszteni, az LKB azt tervezi, hogy minden 25 ezer eurót meghaladó hitelről jelenteni kell. Ez különösképpen a kisebb bankokra lesz káros. Engedjék meg, hogy kicsit beszéljek a tőkekövetelményekről. Nagyon fontos az is, hogy a nemzeti felügyeleti szervek illetve az LKB hogyan működnek együtt ezen a területen, még mindig nagy a bizonytalanság. Például jelenleg nem világos az sem, hogy a tőkepuffer követelmények hogyan lesznek beépítve az EKB SREP döntéseibe. Mi mindig is azt szeretnék, hogyha egy egyértelmű és konzisztens keret jönne létre a tőkepufferrel kapcsolatban. A kis bankok számára nagyon fontos az, hogy olyan szabályozási követelmények jöjjenek létre, amelyek megfelelőek. Nem szabad, hogy a kisbanknak ugyanolyan kötelezettségeket kelljen teljesíteni, mint a nagyoknak. A második nagy kérdéskör, és már most tudom, hogy túl fogom lépni az öt percemet, hiszen ez egy nagyon fontos témakör, ez a banki illetékek eh, kérdése, ez veszélyeztetheti a stabilitást, illetve gyengítheti az egységes piacot. Azt láthatjuk, hogy egyre több helyen kell ilyenfajta illetékeket megfizetni. Ezzel próbálják elkerülni azt, hogy az adófizetőkre nehezedjen a bankok megmentése. 16 országban vezettek be banki adókat, emiatt a banki illetékek nagymértékben felaprózottak az Európai Unión belül. Az Egyesült Királyságban például arra használják ezeket az adókat, hogy az általános költségvetést támogassák ebből. A legtöbb adó az eszközre támaszkodik, függetlenül attól, hogy a bank profitot termel-e vagy sem. És az is problémás, hogy ezeket az adókat a nemzeti alapnak, vagy az európai szanálási alapnak fizetett díjon felül kell fizetni, ez egy plusz teher, és ez akadályozhatja a hitelek folyósítását, vagy az újfajta ügyfél modellek kifejlesztését ezért azt javasoljuk, hogy a nemzeti banki adókat használják fel arra, hogy ezt um, a szanálási alapba fizessék be. Mindenfajta plusz nemzeti adó ugyanerre a célra meg kell, hogy szűnjön a határokon átnyúló tevékenység. Mi is határokon átnyúlóan tevékenykedünk, EU, nem EU, euró, nem euró országokban, és ez nagyon fontos a működőképes üzleti modell szempontjából az, hogy harmonizált felületi gyakorlatok legyenek, azonban gyakran ezek a felületi eljárások nagyban különböznek országról országra. Különbözőségek vannak abban, hogy milyen fajta követelményeket támasztanak a CLD 4-es rendelettel kapcsolatban. A kompetens hatóságnak meg kell vizsgálniuk azt, hogy mennyire jogosak mindezek, és figyelembe kell venni a kockázati profilt, és ez rendben is van, viszont azonban a minimum szintje a tőkének nagyon nagy mértékben különbözik. Sok hatóság egyfajta ajánlást ad ki, mások viszont előírják azt, hogy milyen minimális szintre van szükség kötelező módon. Emiatt tisztességtelen verseny jöhet létre, és ez szabályozási önkényességhez is vezethet. A tőke eszközök megválasztása miatt is kialakulhatnak gondok, vannak, ahol nagyon szigorú, máshol viszont pedig szélesebb körű eszközt lehet alkalmazni. Végezetül szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy milyen fajta új változások vannak az IFRS-sel kapcsolatban. Ez is kihat az európai bankok tőkéjére. Sokan azt mondják, hogy ez azt is jelentheti, hogy mintegy 10%-át megszünteti az európai banki iparák tőkéjének, tehát ez egy holisztikus áttekintés volt azokról az intézkedésekről, amelyeket a következő hónapokban elfogadnak. Engedjék meg, hogy lezárjam a hozzászólásomat, és ott kérjek még egyszer bocsánatot, ha túléltem az időmet. A bankoknak mindenképpen légtérre van szükségük, mindenképpen ezt kell tekinteni a jelenlegi pénzügyi rendelkezéseket, ez a harmonizációt és a nemzeti banki adókat mindenképpen a szanálási alapokba kell helyezni. Nagyon fontos a tőkeunió, az Európai Uniónak sokkal több pénzügyi stabilitásra van szükség és szigorúbb szabályokra, viszont a bankoknak bevételre van szükségük ahhoz, hogy továbbra is pénzügyi közvetítőként tudjanak fellépni az európai növekedés érdekében. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönjük szépen. A következő előadó Mihály Köhler, az Insurance Europe főigazgató asszonya. Köszönöm szépen, igen tisztelt európai parlamenti képviselők, kezdves Gualtieri elnök úr, köszönöm a meghívást Dvalc kollégának is. Mi nagyra értékeljük az áttekintés gondolatát, és azt is, hogy meg akarják határozni a kihívásokat, és javaslom, hogy tekintsenek bele abba a handoutba, amelyet átadtunk a titkárságnak, hiszen ez az elkövetkező percekben általa mondottakat foglalja össze. Biztosítási szempontból három kulcs kérdésről és két kihívásról szeretnék beszélni. Egyrészt rengeteg információ van, és ezek problémát jelentenek. Másodszorban a Solvency 2-t működővé kell tenni, harmadsorban Fontos, hogy erős európai mandátummal nemzetközi normákat dolgozunk ki. Először is mit kezdünk az eladási, az biztosítási termékek eladási folyamatában az információ tömeg kezelésével, az információ tömeg problémájával. Hogyha egy biztosítási broker online értékesít egy terméket, akkor öt szöveget, az AMD2-t, a TRIP, BRIPS-et, a Solvency 2-t, a Disney, a értékesítési irányelvet és az elkereskedelmi irányelvet kell figyelembe vennie. A mm, szöveg, a munka az egyé, egyéni jogszabályokra koncentrál, de persze van ezeknek együttes kihatásuk is. Ma 74 szerződéskötés előtti információ kötelez, adási kötelezettségünk van, de holnaptól már 147 érvényesül. Ilyen módon 388 százalékkal nőnek a szélzrúdok, és a termék diszklózserek 330 százalékkal. Ráadásul sok szöveg ugyanazokat a szabályokat tartalmazza, de más-más formátumba kell ezén információkat átadni, tehát sok a párhuzamosság. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezzel a problémával a jelenleg zajló IMD2-es vitában foglalkozni kell. Hadd szóljuk most a Solvency 2-ről. Mint tudják, az iparág az egyes Solvency egy meghaladását nagyon is támogatta, és a Solvency 2 egy ilyen modern rendszer. Hosszú, komplex folyamat volt, míg létrejött a Solvency 2, 14 évig tartott, de két fő aggályunk van. Egyrészt az elveken alapuló rezsim egy több mint 3000 oldalas szabálykönyvben öltestet, ez szinte kezelhetetlen, másrészt az arányossági elv nem a célek szerint működik, und és a üzleti és az üzleti modell nem kellőképpen jelenik meg, és így a kockázat az iparáktól az egyének irányába mozdul el. A kihívás tehát abban rejlik, hogy minden szinten megválaszoljuk a problémát, az egyes és a kettes és a hármas szinten is. Úgy gondoljuk, hogy az esélye abban rejlik, hogy először a tőkepiaci unió kezdeményezés kontextusában kezeljük a kérdést, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a fel, általán felvetett kérdéseket egy e, esetleg a 2018-ig befejezendő nagy áttekintés keretében is e, fel lehet vetni. A harmadik fő kérdés a nemzetközi normák kidolgozása erős EU mandátummal. 2013-ra a biztosítási felügyeletek nemzetközi felügyelete három nemzetközi felü biztosítási norma kidolgozására tett ígéretet 2016-ig. Ezek a standardok voltak éppen addigra készülnek el, mire a Szolvencia kettőt európai jogban kell megjeleníteni. Bennünket az aggaszt, hogy az EU jogalkotó játéktere viszonylag korlátozódni fog, hiszen um, ezeket a nemzetközi szabályokat át kell venni az EU jogszabályba, és ez vélhetőleg a Szolvencia 2 megváltoztatását teszi szükségesi, és ez nem csak a nagy, hanem a minden biztosító társaság életét befolyásolja majd. Ezért alapvető fontosságú, hogy az EU jogszabályalkotók ne csak egy hangon szóljanak, hanem átlátható mandátumon nyugodva vegyenek részt a jogalkotásban. Számunkra nem átlátható, átlátható hogy létezik-e ilyen mandátum, és ha igen, miből áll. Egy standardot, norma, rendszert nemzetközi szinten már elfogadtak, de úgy gondolom, hogy a két további nemzetközi norma kidolgozásába a tisztelt ház is és a többi szerb is részt vehet. Utolsó észrevételem az EU-páról szól, hogy független európai biztosítási felügyeletet, mint az EIOPA-t a működését helyesnek tartjuk, de ugyanakkor a governance és az ellenőrzés kérdését tisztázni kell. Biztosítani kell, hogy minden szint megjeleníti azon politikai, a jogalkotók által hozott politikai döntés, meg, eh, döntés jeleníti meg a különböző szinteken. Reméljük, hogy az önök parlamentje segít majd a kérdések megoldásában és tisztázásában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a Moronénak adom meg a szót, aki a London School of Economics professzora. Kedves elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy eh, lehetőség számomra, hogy a bizottságnak ebben a kritikus fontosságú jelentésben én is véleményt mondhatok. Még túlságosan korán van ahhoz, hogy levonhassuk az Európai Uniós reformok hatását a válság közepette, de azt már észrevehetjük, hogy a reformok jelenleg már nem válság körülmények, hanem hétköznapi körülmények között működnek, úgymond normál ügyvitel mellett. Már most is vannak jelei annak, hogy az inga a másik irányba lendült át. Másrésztről azonban a szabályozási javítási műveletek kiterjedése, figyelembe véve az ipari kultúrát is óriási, ahogyan azt a legutóbbi problémák, viselkedési problémák mérete is mutatja. Itt az idő az európai rendszer megfelelő vizsgálatának, és az ECON is ezzel foglalkozik. Három dolgot szeretnék előre vetíteni a pénzügyi szabályozás területén a következő évekre. Az első az, hogy kiemelt fontosságú lesz a felügyelet és a végrehajtás gondolata, az, hogy a tervezéstől végre a végrehajtás fázisára térünk át. Elsőként általánosságban át kell tekinteni, és meg kell védeni a törékeny banki pénzügyi ökoszisztémát. A bankunió és az EFSS még a válság mélyében állították föl, ezért fontos, hogy mindkét rendszert megvizsgáljuk normál ügyvitel közben is. Ezen belül kifejezetten az EBA-nak lehetőséget kell adni ahhoz, hogy egyértelműen támogassa az egységes szabálykönyvet és az egységes piacot, és a centrifugális erőket, amelyeket a bankunió generál, figyelemmel kell figye- követni, és szükség esetén szabályozással kell szabályozni. Emellett az ESMA páneurópai konvergenciát elősegítő támogatását is segíteni kell, főleg a piaci viselkedés területén. A fogyasztóvédelmi veszélyeket is továbbra is figyelemmel kell követni, és szükség esetén szabályozási eszközökkel szabályozni. A végrehajtás területén emellett az európai felügyeleti hatóságokat is figyelemmel kell kísérni, ugyanis komoly szerepet játszanak, többek között a konvergencia és az egységes szabálykönyv finom hangolása területén. Az eszák és az irányítás nem teljesen eh, kidolgozott még, és azért továbbiakban is foglalkozunk ebben. A kérdés, hogy milyen mértékben leszünk képesek továbbfejleszteni a szabályozást, annak érdekében, hogy, eszák, hogy az eszákat rugalmasabbá tehessük, és tovább finomítsuk a szabálykönyvet. A másik fontos témaköröm egy szabályzati forradalom elfogadása, azonban kis F-fel. A hatékony szabályozáshoz folyamatos felülvizsgálat és aktualizálás kell, ám ezt tervezett és arányos formában kell megvalósítani. Ezen belül a szabálykönyv óriási előrelépés, de komoly komplexitás jellemzi, és nehézségek is vannak még. Ennek megfelelően az új review clause-ok, klauzulák kulcsfontosságúak ebben az úgynevezett végrehajtási fázisban. A felülvizsgálat például figyelembe vehetné a konzisztenciát fenyegető veszélyeket, az átfedéseket, főleg a többfunkciós csoportokban, az arányossági elv alkalmazását, amely nagyon sok szintre terjed ki, és akár arbitrást is okozhat. A kivételek és bizonytalanságok fel, be, felmerülését, amelyek gyakorlatban fordulhatnak elő, például a tőke definíciójára gondolok itt a CRV 4-es rendszerben az EU pénzügyi szabályozásának külső határait érintő értelmezhetőségi és kockázati kérdések, főleg a szabályozott piac koncepcióját tekintve. Végül pedig az adatgyűjtés minőségét és csatornáját kell megfigyelnünk. Az Európai Unió nagy mértékben előre lépett azon kapacitásában, hogy hogyan képes pénzügyi adatokat összegyűjteni, és ezért fontos, hogy megfigyeljük, hogyan tudjuk ezeket a leghatékonyabban begyűjteni és használni. Ezen belül kiemelem az adathiányosságokat, főleg a fogyasztói pénzügyi piacokat, és a fogyasztók szerepeit ezen piacokon. Végül összefoglalva szeretnék szerény megközelítést kérni a kiegészítő reformok számára, amelyen belül a már létező szabályok megújítását, frissítését kell követnünk. Az EU szabályozás dinamikus és számos apró mozgó elemből áll össze, ezért előfordulhat, hogy egyes apró elemek a további szabályozásban is jól felhasználhatók, hogyha ezeket hatékonyan építjük be. Egy területet mindenképpen jobban meg kell, meg kell vizsgálnunk, a gyorsan változó pénzügyi fogyasztás védelmi rendszert, és azon belül is a rövid formájú ö, rendszereket, amelyen belül például a kulcsfontosságú befektetési információkat és az összefoglaló prospektusokat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Végül megadom a szót utolsó felszólalónak, Krisztóf Nédannak, a Finance Watch küldöttjének. Tisztelt elnök úr, tisztelt Batz úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak bennünket a Finance Watch szervezetet, hogy megosztak önökkel néhány kulcsfontosságú pontot ebben a fontos felülvizsgálati folyamatban a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan. Hat dolgot szeretnék említeni. Az első, a meglévő kisebb mm, párhuzamosságok, ez egy minimális költség, amit meg kell fizetnünk, eh, ahhoz képest, hogy mennyit nyerünk ebből a rendszerből, és mennyibe kerülne, hogyha nem lenne megfelelő szabályozás. A másik pont az Európai Bizottság egy átfogó értékelést adott 2014-ben, és ez, ez szerint minden jogszabályalkotási kezdeményezés pozitív volt. Harmadszor a felülvizsgálat maga, ez ezt nem szabad arra használni, hogy leállítsuk a szabályozási folyamatot. Ennek az ellentéte igaz, ez a felülvizsgálat, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a hézagokat, nehézségeket azonosítsuk, és a következetlenségeket, hogy megoldjuk a feladatot. A válság utáni szabályozás mikroprudenciális szabályozás volt, nem makroprudenciális szabályozás, tehát a rendszer tekintve ez, ez, meg, meg azt néztük meg, hogy az intézmények ne egyszerre kerüljenek szembe problémákkal. Még mindig vannak pénzügyi stabilitásra vonatkozó kockázatok, illetve a polgárok és a adófizetők számára még mindig vannak kockázatok. Meg kell néznünk a piac helyzetét, az, a kamatok nullához közelednek. Ez ismeretlen tapasztalat számunkra. Mi lesz, hogyha kezdenek emelkedni a kamatok? Általánosságban az szabályozás elvi alapú kell, hogy legyen, hogy ellenállóbb legyen. És valószínűleg nem tettünk eleget annak a feladatunknak, hogy védjük megfelelően a fogyasztókat, és valóban vannak még következetlenségek a szabályozás területén, különbségek a fogyasztóvédelem területén, különbségek az átláthatóságot tekintve, a szankciókat tekintve. Egyetértünk vele horizontális koordinációra van szükség ebben az összefüggésben. Az ötödik dolog, amit szeretnék említeni, az a gondolat, mely szerint most a feladatot elvégeztük, és a növekedésre és a foglalkoztatásra kell koncentrálni, ez veszélyes. Miért? Azért, mert ez olyan, mintha megalkudnánk, vagy üzletet kötnénk a szabályozás és a növekedés és munkahelyteremtés között választani kellene. A pénzügyi stabilitás a fenntartható növekedés előfeltétele. Mint ahogy ezt Andrew Andrea, az Európai Banki Hatóság elnöke is említette. A legfontosabb hozzájárulás, amelyel a pénzügyi világ a növekedéshez hozzájárulhat, az az, hogy ne hozzon létre pénzügyi válságot. Aztán meg kell nézni a kutatások eredményét is, például az IMF, az OECD, az EAS, az ETC és mások is azt mondják, hogy a túl sok pénzügy a növekedést gátolja. Hadd mondjam el, most, hogy a politikai momentum kezd eltolódni, onnantól, hogy az árnyékbankolást szabályozni kell, arra fele, hogy az árnyékbankolást támogatnunk kell a tőkepiaci unióval, nagyon sürgős ezt a feladatot elvégezni. Hogyan? Az árnyékbankolást szabályozni kell, azért, hogy a pénzügyi stabilitást biztosítsuk, és a fogyasztók és az adófizetőkre háruló terheket minimalizáljuk. Ezek előfeltételei a fogyasztói bizalom helyreállításának. Ez a bizalom egy nagyon fontos pillére a fogyasztásnak, a keresletnek, ami egyébként pedig egy fontos motorja a növekedésnek, hiszen a fogyasztás a növekedés kétharmadát, illetve a GDP kétharmadát teszi ki. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mindenkinek, aki minden szakértőnek, aki megosztotta velünk a gondolatait, az értékelésüket. A célunk nem az, hogy ellent mondjunk, vagy ellentmondásba keveredjünk itt a pénzügyi stabilitás, illetve a növekedés között. Ennek az ellentéte igaz, szeretnénk megnézni azt, hogy hogyan lehet a szabályozási kiskapukat bezárni. Az Árnyékbank ez pont egy ilyen dolog. Másrészt pedig meg kell nézni azt, hogy a jelenlegi szabályozási keret és ennek a végrehajtási módja hogyan felel meg annak az elvárásunknak, hogy stabil pénzügyi piacunk legyen, amely fenntartható növekedést tesz lehetővé. Nagyon nehéz ez az egyensúly, ennek az egyensúlynak a megteremtése, de pont ezért vagyunk itt, hogy ezt megtegyük. Nem, persze nem arról van szó, hogy leépítsük a jogszabályokat. Senki nem tudja, hogy milyen kombinált hatása, egymásra való hatása lehet ezeknek a különböző jogszabályoknak. Tehát a különböző problémákat azonosítani kell, és jobb megoldásokat kell találni. Akkor most kezdjük a vitát frakciók részéről természetesen Bálc úr a jelentéstevő lesz az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kicsit az a problémám, hogy nem fordulhatok önök felé, mert a mikrofon a másik irányban van. Elnézést kérek, a mikrofonba kell beszélnünk, hogy a tolmácsok hallják, hogy mit mondunk, és természetesen a, a hátul ülők is szeretnék hallani, hogy mit mondok, úgyhogy kérem ne értékeljék ezt udvariatlanságnak. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek erre a meghallgatásra. Nyilván önök is tudják, hogy az Európai Parlament már régebb óta igyekszik a szabályozás akkumulált hatását megvizsgálni, és ez nyilván nem egy egyszerű feladat, ezt önök is tudják. Az Európai Bizottság soraiban már régóta láttunk hát problémákat. Itt Najdem úr által elmondottakra szeretnék utalni. Nem arról van szó, hogy a szabályozást le akarjuk építeni, sokkal inkább meg akarjuk vizsgálni az elmúlt évek szabályozási lépéseit, tudva azt, hogy a szabályozás és az ezt követő, tehát az eddigi szabályozás újabb jogszabályok követik. De most nem is akarok ilyen túl nagy szavakat használni és nagy bevezetőt tartani. Egyetértek az elnökkel az abban, amit már elmondott, úgyhogy itt kiválasztottam néhány eh, konkrét témát, és ezeket a kérdéseket szeretném feltenni önöknek, szakértőknek. Ez az első kérdésem az összes szakértőhöz szól, hogyha hatástanulmányról beszélünk, kérdezem, hogy hogyan lehet ezeket a hatás tanulmányokat a jövőben javítani. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Aztán további kérdés, hogy az önök véleménye szerint miről van itt mire van szükség ahhoz, hogyha egy átfogó hatástanulmányt indít az Európai Bizottság, a jelenlegi tervek szerint, ugyanis ez szerintem egy nagyon fontos pont, hogy valóban pontos, precíz kereteket határozzunk meg ezen tanulmányok elvégzéséhez. Aztán lenne kérdésem Omolóni eh, professzorhoz, és aztán eh, Nájdem eh, főtitkár úrhoz is. A biztosítá, biztosítók képviselői, ugye a biztosító ágazat szempontjából szólnak hozzá, a bankok képviselői a bankok szempontjából szólnak hozzá. Ezért önökhöz azt a kérdést intézem, hogy hol látnak ágazaton túlmutató, holisztikus korrekciós lehetőségeket. És a véleményük szerint a meglévő szabályozás sikeret mely pontokon nem működik jól. Természetesen Kolászony és Krülúz is megválaszolhatják ezeket. Aztán szeretném tudni, hogy ugye itt a szabályozás célja a kockázat megállapítása és a legjobb védelem a fogyasztó számára, nem pedig önmagában egy gazdaságpolitikai keret. Minden mellett azt is meg kell vizsgálni, hogy a szabályozó a kockázat elemzés után e, egyéb hátrányos hatást is meg tud állapítani e, ezekkel a jogszabályokkal kapcsolatban. E, ma este akarjuk véglegesen beindítani az egyik ilyen eszközt, úgyhogy ezért ezt tudnunk kell időben. Kérdezem tehát, hogy ezen a területen, amit itt most elmondtam, van-e szükség korrekciókra, és mi a helyzet a kis és közepes piaci szereplőkkel, főleg az önök ágazataiban? Az utolsó pont, amit felvetnék, ez az Európai Bizottsági Zöld Könyv a tőkepiaci unióval kapcsolatban, amit mindannyian ismerünk. A valuta, a gazdasági bizottság ma elfogadott egy jelentést ezzel kapcsolatban, ez egy zöld könyvet elfogadott, és itt egy saját kezdeményezésű jelentés is készül. A kérdésem a tőkepiaci unió további lépéseire vonatkozik. A tőkepiaci unió hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a szabályozási rendszerben korrekciókat vezessen be, és emellett a különböző pénzügyi piaci szektorokra vonatkozóan is. Látom, hogy az öt percem lejárt, ugyan lenne még egy sor kérdésem, de ennyiben hagynám egyelőre. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök Balc úrnak. Poltánk következik. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen a szakértőknek, hogy eljöttek, nagyon érdekes a vita. vannak itt bizonyos elemek, amelyek a válság után világosá váltak, de már a válság előtt is voltak előjeleik itt most nem arról van szó, hogy a szabályozást vissza akarjuk fogni, vagy vissza akarjuk vágni, nem lenne ez a jó kiinduló pont. Én azt kér, kérném a bank és az biztosítási ágazat képviselőitől, hogy mondjanak nekünk példákat arra, ami segít nekünk. Én tudom, hogy vannak olyan szabályozások, amit a bankok nem igazán szeretnek, mi a pénzügyi ágazattól azt szeretnénk hallani, hogy az emberek, az Európai Unió és a valós gazdaság érdekében dolgozunk, és ezért a szabályozásban a változásokat lehetőségnek tekintjük. Nem eh, elég eh, itt eh, a növekedésre és a munkahelyteremtésre koncentr- ö, utalni csak mindig, és ezt kifogásnak tekinteni. Tekintsék ezt ki, ö, ö, lehetőségnek, kihívásnak, Ön, mi azt várjuk önöktől, hogy az emberek és a reál gazdaság érdekében működjenek, dolgozzanak. Én most egy azt gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor kérdéseket kell feltennünk, és kihasználni ezt a lehetőséget, végig gondolni azt, hogy mi vár ránk. Nájdem úrnak tennék föl egy kérdést, és Meloni asszonynak. Mind a ketten a fogyasztó védelemre utaltak, de nem fejtették ezt ki. Ez egy kis utalás volt számomra, úgy érzem, de lehet, hogy nem kéne túlságosan messze vinni ezt a gondolatot, de azt szeretném kérdezni, tehát, hogy a fogyasztóvédelem mm, kapcsolatban mi a véleményük? Szerintem nem kapott elég figyelmet ez a téma, a válság közepén és a válság menedzsment alatt ez fontos lenne, hogy erre is koncentráljunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most akkor meghallgatjuk a válaszok első körét. Ha lehet, akkor röviden, két-három percben, személyenként, ha lehet, ki szeretné kezdeni. Tessék. Please, Mr. Jam. Nijam. Nijam. And yes, it's a Dutch name, but I'm French, so that's why I pronounce it the French way and not Nijam. Um, I, I do agree, of course, with Mr. Batz that uh, we can look at impact of regulation. Ez egy holland név, de francia vagyok. Az a probléma, hogy nagyon sok szabály került most átültetésre gyakorlatba. A CRD 4-et például 2019-re tesszük teljesen működőképessé, de rengeteg szabálynak kell megfelelni addig. A hatástanulmány. A hatástanulmányt, ha javítanunk kell, akkor meg kvantifikálnunk kell a krízis költségeit. Mert pedig a krízis előnye mindenképpen a jobb jogszabályalkotással jár. Az a kérdés, hogy mennyibe kerül compliance költségben, a jogszabálynak való megfelelési kötelezettség költségeiben eh, egy banknak a jogszabály mondjuk 1500 munkavállaló munkájába kerül. Ez egy világos válasz. Ám a a sújtó költség sokkal nagyobb, ezért ezt a kettőt mindig össze kell hasonlítani. Ne feledjük tehát, hogy ez a válság a dereguláció eredményeképpen jött létre, és nem a reguláció vagy a szabályozás eredményeként jött létre, tehát ne tévedjünk, ne hozzunk rossz diagnózist. Persze a default vagy a distance to default szempontjait is figyelembe kell venni, tehát a teljes csőd vagy a teljes csődhöz való közeliség viszonyát is meg kell vizsgálni. Köszönöm, parancsoljon! Nos, a hatástanulmányokról feltett kérdés kapcsán annyit mondhatok, hogy érdemes Timmermans alelnököt idézni, aki azt mondta, hogy érdemes azt is megfontolni, hogy mikor készítsünk hatástanulmányt, hiszen az elején, a jogalkotási folyamat elején öm, elvégezzük a végén, nem, és bizony néha valami, hogy Timmermans metaforájával éljek, lónak indul, aztán tevelez belőle, egy szóval nagyon más irányt vesz a jogalkotás. Nisdam kollega pedig valóban felvetette ezt a kérdést, hogy milyen költséggel jár a szabályozás és milyen előnyökkel. A Szolvencia 2-es kapcsán nincsenek konkrét adataink, de az Egyesült Királyság pénzügyminisztériuma a költségeket, a felügyelet és az ipart érintő költségek azt mondják 4,2 milliárd euró lesz a Szolvencia 2 tekintetében. Tehát a Szolvencia 2 alkalmazása ennyire tehető, és a hatása pedig 3,6 milliárdra tehető. Azt hiszem, hogy ezek az elemek valamilyen betekintést mégiscsak adnak a helyzetben. Aztán a Balcúr kérdésére, hogy ha a kockázatokat megfen, megtekintjük, a kockázatokra tekintünk, akkor ezeket hasonlítsuk össze a reálgazdaságra való kihatással. Nos, a szolvencia kettő kapcsán nem a kalibrációval való játszadozásra szólítunk föl, nem azt mondjuk, hogy hányunk fittyet a kockázatra, hanem sokkal inkább azt mondjuk, hogy az inherens kockázatokhoz kalibráljuk a jogszabályokat. Az élet, életbiztosítás bizniszmodell még nem jelenik meg kellőképpen a szolvencia 2-es szabályozásban. Aztán a zöld könyv kapcsán erre is rákérdeztet. Eh, érdemes volna az infrastruktúra beruházásokra egy speciális um, asset class létrehozni. Végezetül pedig Tank úr azt kérdezte, ha nem tévedek, ő kérdezte, hogy tudnánk-e javasolni valamit, ahol a szabályozásban való változtatás segítene a helyzeten. Most úgy gondolom, hogyha megnézzük ezt a számtalan jogszabályt, amelynek meg kell felelnünk, mi nem más tettünk, egyre inkább az egyénre helyeztük át a kockázatot. Mondjuk biztosító ágazatként, hogyha egy hosszú távú terméket akarunk biztosítani, és mint hogy a mi bizniszmodellünket nem kellőképpen veszi, kellőképpen veszi figyelembe a Szolvencia 2, azért nagyobb kockázat díjat vetünk ki. A A, tehát az eszközök és a kintlévőségek viszonyában ezt kell felvetni, és így azt látjuk, hogy az ipar eltávolodik a garancia irányából, és egyre inkább a unit link, az egységhez kapcsolódó biztosítási termékekre koncentrálunk, és így nem biztos, hogy minden termék minden fogyasztóra legjobban illeszkedik. Ezért fontos, hogy a biztosítót ne tréderként, házként tekintse a jogszabályalkotó, és ilyen módon a mi üzleti modellünk, mi biznisz modellünket ne a volatilis, az árfolyam ingadozásnak nagyon kivetett üzleti modellekhez hasonlítsák, hanem a jogalkotó lássa, hogy a biztosítási üzletek egy hosszú távon gondolkodó üzletek. Csak nagyon röviden még elnök úr a fogyasztóvédelemről. Nem tudtam, hogy a két kérdésről egyszerre adhatok választ, tehát csak nagyon röviden. Tank úr, három észrevétel volna a kérdésére. A fogyasztóvédelem területén azzal lehetne előrelépni, hogy minden forrás vagy eszetosztály bra kiterjesztjük ezeket a szabályokat, és érthetővé tesszük, hogy a befektetők mi befektetnek be. Azután a CMU-ban egyébként ez az a program, hogy a, hogy a mis-selling kockázatokat kics, kiküszöböljük, csökkentsük. Ezen felül Hogyha a bankoktól a kockázatokat pedig eh, a biztosítók fele tereljük, akkor ezzel is eh, kvázi a morális veszélyeztettséget növelhetjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak a kérdéseket, csak nagyon röviden. Ami a hatástanulmányt illeti, valóban ez kritikus jelentőségű, négy rövid észrevételt tennék. Egyrészt Fontos, hogy a civil társadalommal uh, szorosabban működjenek együtt. Tudom, hogy ez nem könnyű, de ez egy nagy kihívás, és ez a nagy feladat ráadásul átláthatóbbá teszi a folyamat. Másodszorban a tiszta, világos, kvantifikálható benchmarkok vagy küszöbök játszanak fontos szerepeket, amelyeket összehasonlíthatunk három vagy öt év múlva. Aztán a timeline-ok -ok lebontása. Tehát fontos, hogy két-három-öt éves időszakra bontsuk le a projekteket, hiszen minden hosszabb időszak túlmutat a jogalkotás keretein. Ezen felül pedig minél inkább, minél több adatok alá támasztott modellt dolgozunk ki. Aztán pedig az ágazat közötti kérdésekről. Én úgy érzem, hogy a szankciók területén is van mit tenni, a felügyelőhatóságok hatásköré területén is van mit tenni, valamint az európai piacokhoz való hozzáférés, vagy az ekvivalensek tekintetében is van mit tenni. És hogy hol nem működik valami, vagy hol érdemes valamit változtatni. Azt gondolom, hogy a disclosure tekintetében a prospektusok, illetve az általános információ, amelyekre a különböző EU pénzügyi szolgáltatásai jogszabályok kötelezik a szolgáltatókat, nincsen kellő kongruencia, tehát a közétendő információk tekintetében arányosabb és pontosabb szabályokra van a szükség, és érdemes volna az ágazatoknak egymástól is tanulniuk a CRD4, meg a MIFID CRD4 épít egy másik jogszabályra, a, a MIFID pedig épít erre. Egy szóval um, az egyes jogszabály szövegek megjelennek a másik jogszabályba, de nem mindig célirányosan. Végezetül a fogyasztóvédelemről. Az a benyomásom, az az érzésem, hogy itt is konzisztens megközelítésre van a szükség, hiszen egyrészt a MIFID kettő szigorú szabályokat tartalmaz a termék kialakítás és a termék intervenció tekintetében. Ezekre bizony nagy szükség is van. Másrészt a tőkepiaci unió kapcsán látjuk, hogy a prospektusokra vonatkozó küszöbök puhábbak vagy magasabbak, és talán a kockázatosabb kibocsátók számára is könnyebb a tőkepiacokhoz való hozzáférés. Úgy gondolom, tehát a konzisztencia megteremtése nagyon fontos és ezért az volna fontos, hogy az európai jogszabályok világosabban érvényesítsék, hogy ki is a fogyasztó. Nézzük meg a definíciókat, nézzük meg a küszöböket, szerezzünk be igazi empirikus tényeket, kit akarunk megvédeni, és kit akarunk helyzetbe hozni. Azt gondolom, hogy itt az összes átfogó program tekintetében még elég nagy az inkonzisztencia, az egyet nem a, a inkonzisztencia. Nos, a hatástanulmányokról már sok mindent hallottunk, egy valamit szeretnék még hozzátenni. Holisztikus értékelésre van szükség. Mindenre kiterjedő vizsgálatra van szükség. A parlament által elfogadott és a bizottság vagy a helyi felügyelők által alkalmazott jogszabályok áttekintésére, illetve az IFRS 9 áttekintésére is, mert pedig ebben az európai gazdaság számára veszély leselkedik. Tegnap kaptam egy elemzőtől egy anyagot, amely ezt mondja, hogy a tőke 30-40%-a elhagyhatná az, Euró, az Európai Unió térségét, hogyha valóban rájuk kényszerítenék ezeket a szabályokat. Egy szóval a jogalkotó fontos, hogy ezekre a kérdésekre is figyeljen. A veszély abban rejlene persze, hogy a bank bizonyos szegmensekből ki kell, hogy lépjem, és a legsérülékenyebb szegmens a KKV-k szegmense volna hiszen a hitelek odaítéléséről szóló döntésekre vonatkozó adatok nem biztos, hogy rendelkezésre állnak, és ezért valószínűleg a kkv területén csökkentenék a kihelyezést a bankok, vagy ha túl nagy volna a szabályozói teher, akkor a konszolidáció irányába lépnének el, és nem tudom, hogy jogalkotó célja és érdeke, hogy a lokális és regionális bankok helyett nagy konglomerátumok jöjjenek létre. Köszönöm. Kész Winborn. Thank you, Mr. Chairman. And we've got some... Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, hogy nagyon sokféle nézet és sokféle szektor gyűlt ma itt össze, ezért nem is egyszerű sok apró kérdéssel eljutni a valós kérdéskörök mélyére, mint ahogyan ezt megpróbáltuk. Ugyanakkor elsőként a Timmermans agenda egyik pontját szeretném kiemelni, a konzisztenciát. Azt hiszem mindenki tudja, hogy minden trialógusnak saját kompromisszumkészlettel kell rendelkeznie, és a végén annyira figyel a kompromisszumra, hogy talán már el is felejti, hogy gyakorlatilag működő rendszert kell kialakítani. Vannak-e olyan konkrét példák, amelyeket önök tart, találtak, például a MIFID-del, MIFID 2-vel kapcsolatban, ami még nem is fejeződött, de, de már most látszanak a hiányosságai, és hogy milyen tartási kötelezettségei vannak a bankoknak, még az egyértelmű termékeknél is. Tehát szeretném hallani, hogy mit tudnak önök az esetleges átfedésekről. A jelentéstételi követelmények egyértelműen egy ilyen terület, ugyanis ez óriási mértékre duzzadt fel. Természetesen szükség van jelentéstételi feltételekre, követelményekre. A G20-as vállalásoknak is része ez, de ami régen még egy egyszerű kördiagram kellett volna, hogy legyen egy négy fájlból álló kis portfólió, mégis a CSDR és a MIFID területi rendszerben óriási tengerek lettek, nem pedig egy kis kördiagram, amelynek van egy medzete. Mit lehet ezzel tenni? Mit tehetünk, hogy a jelentéstételi normákat kicsit jobban standardizálhassuk, annak érdekében, hogy globális méretben lehessen őket használni? Majd még egy kérdés, a nem legislatív megoldások, melyekre Mononi professzor már kitért. A múlt hét végén a Nagy-Britanniában már láttuk a felülvizsgálatnak a hatását, amely kifejezetten a kereskedelemben dolgozó személyek kötelezettségeire és feladataira figyel. Hogyan tudjuk ezt átvenni európai kontextusba, ahelyett, hogy az Egyesült Királyságban csak nemzeti szinten használnák. Végül a Finance, végül finance watch kapcsolatban. Hogyha a fogyasztóra próbálunk összpontosítani, hogyha egyénileg kell a saját jövőjéért felelősséget vállalja, az probléma lehet, ugyanis nincsen olyan Európai Uniós tagállam, aki 20 év múlvára előre, figyel, előre tekintve képes már a nyugdíjakat megígérni. Hogyan tudunk le, tehát olyan környezetet nyújtani az egyes személyeknek, hogy azzal megfelelően tudják figyelemmel követni saját pénzük alakulását. Köszönjük szépen. A következő felszólaló Peter Jeszek lenne, de most nem látom a teremben. Akkor mégsem, így jobb Biegesze a következő, aki megkapja a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Érdeklődéssel hallgattam azokat a felsorolt panaszokat, amelyek a szektort érintő túlzott terheket érintik, illetve azon panaszokat, melyek szerint túlságosan nagyok a követelmények és a szabályozások a területen. Érdemes itt visszaemlékezni arra, hogy az a költség és teher, melyet a pénzügyi válság tett az európai emberek vállára, a GDP 40%-ára rúghat egyes beszélések alapján. Ez pedig azt jelenti, hogy ha van egyetlen elfogadható panasz a válság terheivel kapcsolatban, arról azt gondolom, hogy olyan panasz, melyet maguk a fogyasztók kellene, hogy fel, felvessenek. A kérdés szerintem inkább az, hogy ezzel a válsággal szembenézve, szembenézve annak igényével, hogy képesek legyünk megfelelően kezelni a azt, hogy a piacok nem képesek önmagukban saját magukra vonatkozóan szabályozni a rendszert, mit tehetünk, és mit kell megtennünk. Konkrétan azt, hogy a szabályozás irányába indulunk el, még ha ez komplex is, ugyanakkor egészen bizonyos, hogy szükség van ilyen szabályozásra. Általános a megegyezés abban, hogy valamit tenni kell. Részemről inkább az a kérdés, hogy elfogadható, legitim-e panaszkodni a szabályozás miatt, figyelembe véve a válságot, melyen éppen túl vagyunk, és melynek máig is vannak visszacsengő hatásai a társadalomra és a gazdaságra. Úgy gondolom, hogy egy egész sor kérdés vetődik fel, amelyre érdekes lenne hallani a, kérdé, a vendégeink válaszát a settlement funddal kapcsolatban, és figyelembe véve azt a tényt, hogy ez a rendszer is csupán, hogy ki, csak kis részét képezi azoknak a költségeknek, amit az egész pénzügyi rendszerre költenénk, megfelelő-e ez a struktúra? Azt hallottuk idáig, hogy valóban ez elegendő lesz, nem is lesz többre szükség, ugyanis a felügyeletet a felügyelet veszi át a helyét a rendszernek, ami azt jelenti, hogy a jövőben nem fognak beomlani a bankok. Sőt, túl nagyok is az összeomláshoz. Elmarad ugyanakkor két aspektus, amelyet sokszor nem veszünk figyelembe a bankunióval kapcsolatban. Az egyik az, hogy volt egy eredeti javaslat, egy jelentése, amelyik azt vetette fel, hogy választjuk el a személyi és a befektetési banki szektort, aminek a vége egy olyan javaslat lett, melyet mely nem igazán lépett tovább a folyamatban. De nem lenne alapvető fontosságú, hogy ketté válasszuk a magánszemély és a befektetői banki tevékenységeket, hogyha a célunk az, hogy a fogyasztókat megvédjük. Ugyanis a fogyasztók azok, akik a saját pénzeiket megtakarításként beteszik a bankba, és amelyekre azután spekulánsok fenik a fogukat. A bankon kívüli árnyékbank szinte az egész bankrendszer felét teszi ki, már meg is haladta a válság előtti szinteket. Mi erről a véleményük? Emellett, ha már az árnyékbankrendszerről van szó, nem gondolják, mit gondolnak, hogy ez a rendszer oka, vagy a rendszer következménye? Ugyanis a túlzott szélsőséges szabályozás egyes esetekben egyértelműsítheti, vagy tisztázhatja, hogy az árnyékbanki rendszer bizonyos szempontból a szürke pénzek kifehérítését szolgálja. Azután a tőkekövetelmények. Milyen mértékű az ellentmondás a tőkekövetelmények azon követelménye szemben, hogy súlyozott kockázati eszközöket vegyünk fel a rendszerbe, kkv követ, követelményeivel szemben. Úgy tűnik, hogy a tőkekövetelmény a probléma egyik oka, egyik gyökere, ugyanis a bankok emiatt nem is kívánnak KKV-kba befektetni, hanem ehelyett állam, állami pénzekbe fektetnek. Végül az utolsó, amit fel szeretnék vetni, mint tudják, a pénzügyi rendszer viszonylag alacsony szintű adózás, adót fizet, ugyanis a bankok jóval kevesebb adóval tartoznak az államnak, mint mondjuk a természetes személyek. A bankok, a pénzügyi intézmények emellett döntő szereplők az adóelkerülés, az adóelkerülési tevékenységek területén, amelyekre napjainkban is nagy figyelem irányul. Szeretném hallani a vendégeink véleményét erről is, hogy milyen mértékben járul hozzá ez a szektor ehhez a teljes problémakörhöz, amely az adóelkerülés témájára vonatkozik. És hogyan érzékelik, milyen, mennyire probléma, hogy a bank alacsonyabb mértékű adókat fizet, mint az állampolgár. Hogyan hozható ez, hogyan értékelhető ez az adóelkerülés témájával kapcsolatban? Köszönjük szépen. Nem tudom, először válaszolni kívánnak, vagy tovább menjünk. Ha válaszok vannak, akkor talán Grül úrnak adom meg először a szót. Kérem. Köszönöm szépen. Először Swinburne asszony kérdése a jelentéstételi szabványokról a négy különböző terület közötti eltérések, kiegyenlítések csak az lehet, hogyha tisztázunk a teljes területet. A fogyasztók és a jövőbeli nyugdíjasok környezetének, ökoszisztémájának tisztázása, természetesen ez is a megtérülések kérdése. Ez jelenleg nem képezi részét a CMU projektnek, ez ugyanis a legegyszerűbb dolgokra vonatkozik egyelőre. Annak érdekében, hogy a pénzügyi rendszer teljes összeomlását megelőzzék, a bankok likviditással árasztották el az egész piacot, hiszen senki nem akarta, hogy az egész rendszer összeomoljon. Ennek azonban az lett a következménye, hogy a kamatok már a nullához közelednek. Vagyis jelenleg az egyik legnagyobb, az eddigi legnagyobb pénzügyi depressziós periódusnak vagyunk szemtanúi, ugyanis a leg, ezért az jelenlegi legnagyobb aggály a 0%-os kamat. Erre volt ugyanis szükség, hogy a teljes összeomlást elkerüljük. Így nincsen tehát mozgás terület a piacon. Hogyha magasabb megtérülésre vágyunk, akkor nagyobb kockázatot kell vállalnunk. Ugyanakkor nem szabad a kockázatot áthárítani a pénzügyi intézményekről a fogyasztókra, amennyiben a fogyasztók nem kapnak elegendő információkat ezekről a kockázatokról. Ezért megtehetnénk, hogy további eh, kockázati részeket vezetünk, elemeket vezetünk be. Azt se felejtsük el, hogy a nyugdíj eh, rendszeren belül a magánnyugdíj intézmények szenvedték el a legnagyobb eh, ütéseket a válságtól. Ezzel a kérdések kapcsolatban Swinburne asszonynak ilyen válaszokat kívántak adni. Tovább lépve Vigasz úr kérdéseire, igen, valóban megegyeztettünk, hogy az 55 milliárd eurós alap nem elegendő arra, hogy megmentsük az összeomláshoz túl nagy intézményeket. Elmondtuk már, és ki is emeljük újból, hogy ez az alap csak a kisebb bankokra vonatkozható, mint a Ciprusi Bank 2013 márciusában, de a nagy bankokat nem vagyunk képesek ezzel megmenteni. Figyelembe kell vennünk, hogy az egyik legnagyobb bankmentési terv 1800 oldal hosszú. Ha bárki úgy gondolja, hogy egy ilyen óriási tervet egyetlen hétvége alatt végre tudna hajtani, annak sok szerencsét kívánok hozzá. Köszönöm. Grül úr a következő. Röviden szeretnék válaszolni a jelentéstételi következmény, köz, követelményekre. Semmiképpen nem ellenezzük, hogy ezeknek értelmezhetőnek, értelmezhetőnek tisztességes méretűnek kell lenniük. A nagy bankoknak komplex üzleti modellel természetesen nagyobbak a kötelezettségeik. Nem tudom, hogy pontosan milyen mennyiségű forrásra van szüksége az egyes hatóságoknak annak érdekében, hogy mindent figyelemmel következsenek. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán elegendő kapacitás az összes információ feldolgozásához. Azonban az apróbb bankok számára a jelentéstétel emészhető kell, hogy legyen egyszerű nem követelhetjük meg tőlük ugyanazokat a sztenderdeket és követelményeket, mint amiket a nagyobb bankoktól az apró bankoknak ugyanis nagyon fontos funkcióik vannak helyi szinten. Az alapok hozzájárulása, természetesen fontos, ez, fontosak ezek az alapok, senki nem szeretne kétszer duplán befizetni a nemzeti alapokra is, és a Resolution Fund alapokban sem. Ez azt jelenteni, hogy kétszer kell fizetniük a bankoknak. Majd az adók. Normál években a bankokat sújtó adó, és csak a Raiffeisen nevében tudok beszélni, jóval magasabb, mint amit egy magánszemélynek kellene fizetnie. Végül az árnyékbank szektorról valóban ezt is szabályozni kell, egyértelmű. Ebben teljesen egyetértek önnel. Egyáltalán nem tisztességes, hogyha ugyanazokat a tevékenységeket szabályozás nélkül végzik. Köszönöm szépen, Köller asszony. Két színből megválaszolnék. A crossover, illetve az átfedésekkel kapcsolatban egy példát szeretnék adni a költség és díj eh, nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, ez benne a stressben is. Fel kell tüntetni a befektetésekhez kötődő díjakat, ezt százalékosan is meg kell tüntetni. Van egy hasonló szabály az IMD2-ben is, ahol azt írják, hogy agregáltan kell feltönteni a költségeket és díjakat. Tehát kb. ugyanarról a, az információról van szó, de különbözően megfogalmazva. Nagyon komolyan el kell gondolkodni ezen, hogyan hajtják ezt végre. Egyszerű megoldás kell, hogy ezt véghez lehessen vinni, utalni kell a rendeletre, ez itt, itt rendelkeznek erről, tehát az IMD kettősítében esetében is az egy megoldás lehetne. A jelentési kötelezettségről is szólnék pozitívan, a Solvency 1-ről a 2-re térünk most át, és 271 jelentési nyomtatványt kaptunk, amely egy óriási lépés előre, viszont a pozitív ebben az az volt, hogy az LKB részéről volt plusz követelménye a biztosítási szektor irányába. Eredetileg azt mondták, hogy plusz követelményekre van szükség, és végezetül hosszú viták után az EOPA, illetve az LKB vitái után, de konzultáltunk az iparák képviselőivel is, és így most már sikerült egy keretet létrehozni, amely megfelelő, és így az LKB öm, elfette IOPA jelentését, ez pozitív, de csak úgy lehetett véghez vinni, hogy erőfeszítés volt mindkét oldal részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy rövid megjegyzésem lenne a jelentési követelményekkel kapcsolatban. Úgy tűnik számomra, hogy a jelentés nagyon dinamikus, és egy olyan fajta szabályozás, amit meg kell változtatni, és amit finomítani kell. Én úgy gondolom, hogy ez egy alulról felfele, és nem pedig felfele, felülről lefele életkező folyamat. Meg kell vitatni azt, hogy mi a célja ennek, meg kell nézni azt is, hogy milyen célja van ennek a pénzügyi szabályozásban. Meg kell vizsgálni azt, hogy az ESZÁK esetében ez megfelelően működik-e. Ami pedig a változásokat illeti szerintem a szabályozás nem elegendő a pénzügyi piacok elnőzése szempontjából. A szomorú valóság az az, hogy az olyan szabályozói ösztönzés, mint a büntető szankciók fontosak, és nagyon nehéz ezt európai szinten elvégezni. A piaci visszaéléssel foglalkozó rendszerben sikerült elérni. Úgy gondolom, hogy a kiinduló pont az hát lehetne az, hogy hogyan alkalmazzák a tagállamok a szankciókat, milyen szankciókat alkalmaznak, és hol lehetne pán-európai szankciókat bevezetni, mert szerintem ez egy kritikus üzenet lehetne a szabályozás szempontjából. És egy végső megjegyzésem az árnyékbankolással kapcsolatban, igen, mivel itt van egy arbitrás veszély, ez kritikus pont, de ezt a nemzetközi mozgások tükrében kell megvizsgálni, és koordinált fellépésre van szükség a nemzetközi szabályozókkal. Köszönöm, mondja az elnök, és mielőtt még Szenki Gold kapna szót, nem látom Márko Zennit, ezért van egy kis időnk spontán felszólalásokra is, ezért azt kérném a kollégáktól, akik kívánnak szólni, hogy ezt jelezzék irányomba, és akkor felveszik őket a listára, de közben megadom a szót Svennek. Köszönöm szépen az eddigi hozzászólásokat. Egyetértek azzal, amit számos hozzászóló elmondott, hogy a pénzügyi szabályozás nem hatékony akkor, hogyha sok szabályozás van. Az irányelvek, rendeletek, delegált aktusok száma, és az a halom, amit így létrehozunk, az nem a legjobb mértéke annak, mércéje annak, hogy jól végeztük el a munkánkat. Persze hallottam azt, hogy különbözően gondolkodnak a vendégek abban, hogy akarnak-e szigorítani, vagy nem. Vannak olyanok, akik erősebb szabályozói keretet szeretnének, de attól tartanak, hogy egy új periódusban sokkal nehezebb lehetne ez, amikor már bevezetik a szigorítást, hogy fenn lehessen tartani a standardokat, míg mások abban reménykednek, hogy ezt a lehetőséget megragadják ahhoz, hogy megszüntessenek bizonyos normákat, amelyek idegesítőek. Persze ez egy olyan vita, amely egy kicsit azért toxikus is lehet, és félrevezető is lehet számomra. Vannak objektív kritériumok arra vonatkozólag, hogy, hogy jól jártunk el, vagy nem. Ilyen például az az, hogy az ügyfelek nagyobb eh, részben részesülnek-e a pénzpiacokon szerzett pénzből. Úgy gondolom, erre önök is rámutattak, a befektetőknek szükség van a jövőben erre a bevételre, hogy, hogy ma nyugdíjasként jó életük legyen. Én, attól, én úgy érzem, hogy a pénzügyi szektor túlságosan nagy pénzt kevelez be a pénzügyi, a pénzügyi piacokon szerzett pénzből. Hogyan lehetne ezt elkerülni? Például a svéd rendszer, tőke alapú nyugdíjrendszerrel rendelkezik, de ez nem függ eh, a drága versenytől a különböző szereplők között. Mit gondol, mit gondolnak önök a befektetési eh, tőke költségéről, hogyha 0,5% lenne, az, eh, az EU-nak egyszerű befektetési termékeket kell nyújtania a időskori takarékosságra, amely sokkal egyszerűbb, mint egy bank vagy egy biztosítással által nyitott termék. A másik a szolvenci rendelet kérdése a pénzügyi rendszerben. Bármennyire is erőlködünk, úgy tűnik, hogy a befektetők, a bankok és a biztosítók mindig úgy gondolják, hogy viszonylagosan biztos befektetésről van szó, főként a banki szektorban nem igazán látom azt, hogy a marzsok felfele mentek volna. Úgy tűnik, hogy még mindig megvan a veszélye annak, hogy az adófizetőnek kell majd fellépnie a veszteséget. Tehát hogyan lehetne a keretet működőképessé tenni? mindenképpen objektív kritériumra van szükség. Utolsó sorban, hogy mit, gondol, mit gondolnak arról, hogy vezessünk ebbe egy európai pénzügyi szolgáltatásokról szóló könyvet. Mire is gondolok? Hogy megpróbáljunk a eh, szabályozásokból illetve a különböző problémákból legalább eh, a definíciók eh, tekintetében eh, létrehozni hasonló egyforma szabályozást. Várom a megjegyzéseiket, illetve arra is kíváncsi vagyok, hogy önök milyen mértet alkalmaznak arra, hogy megnézzük azt, hogy helyes úton haladunk-e vagy sem. Elnök, köszönöm szépen, nem látok senki mást, lehet, hogy feltetnék én is egy kérdést Gröl úrnak. Beszéljen egy kicsit arról, amit mondott az AFRM-mel kapcsolatban, konkrétan ez mit jelent, és azt is szeretném megkérdezni tőle, megkérni őt arra, hogy a tőke követelmények problémájáról is beszéljen. Itt a bizonytalanság, áll e fenn, hogy a pille, az egyes kettes pillér közötti intézkedések nincsenek kiegyensúlyozva, vagy a kritériumok esetlegesen nem megfelelőek ahhoz, hogy felmérjék a kockázatokat és ösztönözzék a valódi gazdasági támogatást. Ha tudna erről beszélni egy kicsit a jelenlegi jogi kereten belül, illetve annak tükrében, hogy ezt majd hamarosan bevezetik és áttekintik. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A rendszer értelmezhető és végrehajtható a bankok részéről, ahogy mondtam, attól tartanak sokan, hogy nem volt, hogy nem volt -e hatástanulmány, és tudom, hogy itt a szabizottságon belül is foglalkoznak ezzel. Ez nem arról van szó, hogy a végrehajtás hosszadalmas, ezt tudjuk, hogy hosszadalmas. A, ez inkább ez egy veszélyt jelent a számos tőkekövetelmény mellett. Ennek hatása lehet, extra hatása lehet annak, hogyha a tőkét még adónak vetik alá, ez negatívan hathat ki a hitelezésre, és volatilitást eredményezhet, és ez problémás lehet akkor, amikor a pénzügyi eh, állapotokat kell felmérni. Itt eh, azt lehetne ajánlani, hogyha döntenek, akkor az IFRS 9 eh, esetében holisztikusan értékeljék a teljes folyamatot. Ami a tőkekövetelményt illeti, még mindig nem világos az, hogy bizonyos tőke pufferek, a szisztematikus puffer az hogyan fog belekerülni majd a SREP rendszerbe, amit már régóta használnak a felügyeleti kollégiumában az EKB-nak. A múlt héten Ausztria kommunikált ezzel kapcsolatban, és rengetegen hívtak engem fel ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is működik ez. Tehát több koordinációra, harmonizációra van szükség, mielőtt még kommunikálnának ezen pufferekről, hiszen ez nagyobb előreláthatóságot és bizonyosságot eredményezni, és ezt nagyra értékelnénk. Köszönöm szépen, tessék! Szeretnék Gigolt úrnak válaszolni a hosszú távú termékekkel kapcsolatban a nyugdíj kihívás tükrében, és úgy gondolom, hogy reálisnak kell maradnunk. Egy hosszú távú termékről beszél, de legalábbis a biztosítások területén mi azzal küzdünk, hogy számos piacon mindig vannak más opciók, hogyha vannak ilyen opciók, akkor nem lehet hosszú távon befektetni, nem lehet kifejleszteni a megfelelő befektetési struktúrát az ilyenfajta surrender opciók esetében. Persze most születnek megoldások is, de ez egy olyan probléma, amelyet meg kell oldani. Egyrésztről nem lehet azt mondani, hogy ezt akarjuk tenni, másrésztről viszont pedig teljes rugalmasságot akarunk. Tehát mindenképpen egy valós megközelítésre van szükség, hogy hogyan lehetne elérni a helyes eredményt. Szeretnék beszélni arról is, hogy legyen egy EU szintű pénzügyi szolgáltatásról szóló könyv. Szerintem ez gyakran kárára van a megfelelő termékválasztásnak, mert hogyha mindenkit ugyanabba az irányba hajtunk, ha ugyanazt próbáljuk tenni, hogyha ugyanúgy próbálunk fellépni, akkor hasonló lesz a viselkedésmódunk, ezt láthattuk, hogy konkrét példát mondjak, ezt a kapcsán is láthattuk, itt nem volt eh, lehetőség arra biztosítónak, hogy kiemelje azt, hogy eh, vannak tőkekövetelmények, akkor, amikor a biztosítók eh, egy garancia ígéretet tesznek, nincs lehetőség arra, hogy kiemeljük azt, hogy mik, milyen specifikációi vannak a biztosításnak, és ez már egy általános dolog biztosítói szempontból, hogyha túlságosan eltérünk, és túlságosan mindenki ugyanabba az irányba halad, akkor ez sokkal több kockázatot teremt, és az és amit meg kell őriznünk az az, hogy különböző legyen a hozzáállás, a viselkedés, és különösképpen a biztosítói szektorban a válság megmaradt a piacon, tehát úgy gondolom, hogy különböző szabályokra van szüksége, ahhoz, hogy különböző módon lehessen viselkedni. Köszönöm. Igen, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy legyenek objektív kritériumok a fogyasztók számára, és nagyon fontos ebből a szempontból az új MIFID 2-es termékszabályozási előírások, hogyha azt akarjuk, hogy a felügyelet valóban foglalkozzon az üzleti modellekkel, a termékekkel, illetve azzal, hogy a fogyasztók számára eredményre, ahhoz tényleg foglalkozni kell az ösztönzéssel, hogy olyan termékek jöjjenek létre, amely a fogyasztók számára is nem csak bevétellel. Tehát mindenképpen fontos a felügyelet, az adat, illetve az, hogy az eszek megfelelőek legyenek. Ami pedig az általános európai egyszerű befektetési termékeket illeti, ez nagyon nehéz kérdés, de ez egy olyan projekt, amelyel foglalkoznia kellene Európának. 30 évvel ezelőtt a UCIT esetében Európa foglalkozott ezzel, egy más termék, ez más szektor ez, de mégis fontos foglalkozni ezzel. Ennek az a veszélye, hogy az Egyesült Királyságon belül egyszerű termékeket próbáltak kifejleszteni, és az nagyon nehéz lehet, hogy legyen egy támogató, szabályozói eljárás. Ami a pénzügyi szolgáltatások szabályzásáról szóló könyvet illeti, szerintem egyfajta definíciókat kellene felállítani a derivatívák, a felügyelettel kapcsolatban, és én úgy vélem, hogy az európai pénzügyi szektor annyira összetett, hogyha nem alkalmazunk egy elvi rendszert, ami túlságosan nehéz, és ez nehéz elérni a gyakorlatban, akkor is létre, lehet, létre, létre lehetne hozni a közös megközelítése definíciók kódexét. Köszönöm. To answer Mr. Giggles question. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ami a Finance Watch-ot illeti, mi nem szeretnénk több szabályozást természetesen. Mi azt szeretnénk, hogyha egyszerűbb és ellenállóbb szabályozás lenne. Például mi például a kockázat értékelt eszközök szolvens szabályzásáért szállunk síkra. Hallottunk egy érdekes javaslatot. Mi mindazonáltal a CMU jelenlegi projektjének nem vagyunk védelmezői. Aztán a jobb megtérüléseket illetően az fontos lenne, hogy a jelenlegi helyzet megoldódjon, még nem sikerült kikecmeregni a gödörből, és a, a központi bankok, hogyha növelik a kamatokat, a, akkor itt nagy vesztesek is lehetnek pénzügyi recesszióban vagyunk. A jelenlegi helyzetet nem tekintve nem értünk egyet a diagnózisban. Itt arra próbálok kitérni, hogy ahhoz, hogy beinduljon újra a fogyasztás, ahhoz bizalomra van szükség, és nem szabad elfelejteni azt, hogy a fogyasztás a GDP kétharmadát teszi ki. Ez a legnagyobb motor, ja, a GDP-nek, úgyhogy ezt kellene újraindítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek önnel a leverage és a kockázatértékelt eszetekkel kapcsolatban, és most visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Most már elmúlt fél öt, szeretnék köszönetet mondani minden szakértőnek, hogy rendelkezésre álltak, és ilyen kiváló kitekintést adtak. Mindez pozitív. Pozitív az, hogy információkat kapunk a bankoktól és a biztosítótársaságoktól, illetve egy fogyasztókhoz közeli NGO-tól, illetve akadémiai egyetemi kutatói szempontból is. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáknak, akik részt vettek ezen a meghallgatáson, és köszönjük azt, hogy részt vettek ebben a vitában. Azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy nem deregulációról van szó, nem fűnyíró elvű deregulációról, sokkal inkább jobb különbségtételre van szükség a kockázatok <clears throat> között, alapján, illetve az intézmények mérete alapján, és emellett a, a, a, a, a holisztikusabb célokat kell szem előtt tartani, nem pedig elveszni a részletekben. A mai és a tegnapi előadóktól is hallottunk konkrétan felvetéseket azzal kapcsolatban, hogy melyek a konkrét problémák, és melyek lehetnek a konkrét megoldási javaslatok. Minden esetre nagyon hasznos volt ez a meghallgatás. Végeredményben a lényeg az, hogy egy, egy kirakó játékról van szó, különböző tehát a teljes rendszernek különböző kis részletei állnak rendelkezésre, és ezeket a kis részleteket lassan ki kellene rakni, össze kellene illeszteni. Úgyhogy szeretnék ebben részt venni árnyékjelentéstevőként, és az árnyékjelentéstevőkkel való együttműködésben fogunk ezen dolgozni az elkövetkezendő hónapokban, és remélem, hogy egy jó saját kezdeményezési jelentést sikerül letennünk az asztalra. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, és várjuk a véleménycserét a jelentés tervezetről rögtön a következő napi rendi pont után. Várjuk más alelnök urat, hogy csatlakozom hozzá.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 public hearing on Target 2 Securities. And I... A Target 2 Securities eh, témára térünk rá. Eh, sok szeretettel köszöntöm eh, Yves Merset, az Európai Központi Bank végrehajtó tanácsának tagját, aki elfogadta meghívásunkat. A Target 2 Securities-ről fog beszélni, a Pán-Európai Security Platformról, és ez ennek az általános, ezért az európai eh, döntéshozó szervei felelősek ezért. Nos, ennek a platformnak a beindítását ünnepeljük. Eh, hol, jövő héten, június 22-én indul ez, amikor is a a Securities Depositories e, első migrációs hulláma beindul Olaszországból, illetve más országokból, és ezt nyilván követik majd következ, következő migrációs hullámok. Ez egy nagyon fontos pont az európai pénzügyi szolgáltatások területén. Ez a Target 2 Securities nagyon sok akadályt épít le, és a pénzügyi stabilitást erősíti. Itt fontos célkitűzéseket határoztak meg, harmonizáció, piac harmonizációja, illetve más kérdések is felmerülnek szinergia projektek, a központi Security Depository Regulation-nel kapcsolatban, és a tőkepiaci unióval kapcsolatban, és ma délelőtt erről beszéltünk, illetve szavaztunk. Most pedig megadom a szót önnek, Mersúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, képviselők, örülök, hogy meghívtak a Target 2 Securities-ről beszéljek, és emlékeztetnem kell magamat arra, hogy az elmúlt eh, eh, években az Európai Parlament mennyire támogatta ezt a gondolatot, és hogy milyen sokáig tartott végrehajtani ezt az eredeti tervet, gondolatot, és végigmenni a különböző technikai és működésbeli rendszereken, részleteken. Gyakorlatilag három munkanap múlva kezdőd, beindul ez a projekt. Jövő hétfőtől öt nemzeti központi értéktár erre a platformra kerül át, vagy migrál erre a platformra, és 21 nemzeti hamarosan 21 nemzeti értéktár kerül át ebbe az egységes platformba. Ez az egyik legnagyobb projekt, amit az Eurosystem beindított. Természetesen nem akarok nem akarom elhallgatni a legfontosabb logisztikai csatornákat, a, annak idején, amikor a bankjegyeket beindítottuk, forgalomba hoztuk a különböző országokban, magának az EKB-nek a létrehozása, a dizájnja, a modelljeinek, modelljének kidolgozása is hasonló nagy projekt volt. Nem mellett fontos említeni eh, ezt a, nagy, a másik nagy projektet, az SSM-et, ami lehet, hogy nem volt ennyire nagy, de nagyon szűk időkeretben kellett dolgozni, egy év alatt kellett ezt az új eh, dimenziót beindítani. Most eh, egy olyan projektről van szó, amely inkább az e-, egy olyan projektről van szó, ami inkább a háttérben van, és csak akkor tűnik fel, ha nem működik jól. 99-ben, e, amikor az eurót beindítottuk, <coughs> és forgalomba hoztuk, nemzeti rendszerek működtek, és az egyetlen dolog, amire képesek voltunk, az az volt, hogy a különböző nemzeti rendszereket összekapcsoltuk. Ez volt a target rendszer. Ez azonban csak a készpénz oldalra vonatkozott, a különböző eh, közösségek fizetési rendszereit kapcsolta össze. Aztán ezután eh, azt láttuk, hogy az integrált platform eh, gyorsabban működne egy integrált nemzeti rendszer, tehát a különböző nemzeti rendszerek integrációja. Aztán létrehoztunk a Target 1 után a Target 2-t létrehoztuk, a Target 2 bővíti, egészíti a Target 1-et, ez egy integrált platform, most már 56 ezer bankot kapcsol össze világszerte, benne emellett az Európai Unió központi bankjait, és 2014-ben 90 milliós, milliónyi fizetést e, ezen belül <clears throat> bonyolítottak le, 492 biliárd forgalommal. Ez, ezt magán műveletekre és tranzakciókra is lehet használni. Az Európai Parlamentnek köszönhető tanács az Európai Parlament tanácsának, tanácsadásának köszönhető, hogy ez nem csak egy eurós platform, hanem több valutában folyó platform. A Target 2 az nem több valutában folyik, a Target 1-ről szólt ez, ez a Target 2 Securities, ez más de ezeket is tehát közelebb hozzuk egymáshoz. Amikor létrehoztuk ezt az európai infrastruktúrát a készpénzfizetésekre, láttuk, hogy az euró területén a kifizetéseket kollaterállal végzik, és nem volt meg az értékpapírok szintjén, a biztonság szintjén a, az európai rendszer. Tehát egy integrált európai platform létezett, de ezzel egy időben a security settlementet a nemzeti rendszerek folytatták, és ez nem volt optimális. A kérdés az volt, hogy nem lenne szükséges egy integrált európai öm, rendszer. Ez volt az eredeti gondolat a Target 2 Securities mögött. Európa, ahogy látják, különböző nemzeti rendszerek vannak, legalább 30 CST, különböző központi értéktár szabály, központi értéktárok különböző szabályzások vonatkoznak erre és nagyon fontos látni, hogy a security központi banki pénzben kell meghatározni, és ez lehetővé teszi a nagy méretgazdaságok működését és ennek előnyének kihasználását. A nemzeti értéktárak összeállnak, azonban a piaci részvevők számára még mindig a CSD a belépési pont. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy számítógépes platform. A nemzeti CSD-k továbbra is a hozzáadott értéket biztosítják? Azt hiszem, hogy egy fontos elem, amit említenem kell és hangsúlyoznom kell, ez a kormányzás témája, a governance témája, ami itt felmerül. És ez a T2S eh, governance struktúrája hogyha megmutatnám önöknek ezt a governance struktúrát, akkor úgy értékelnék, hogy ez rendkívül bonyolult, de kérdezem, hogy Európa nem bonyolult-e önmagában a sokszínűségében. Négy szintű governance struktúrát hoz hoztunk létre, több száz intézmény vesz ebben részt, hát ez persze, hogy bonyolult. De végeredményben átfogó és működő rendszer jött létre, és ez volt az egyik feltétele a projekt sikerességének. Az elkötelezettsége, a munkatársak elkötelezettsége, illetve a közös E, projektben, projektet megvalósító személyek elkötelezettsége elengedhetetlen volt. Lehet, hogy hallottak már bizonyos plegykákat, mely szerint a T2S platform nem volt eléggé, nem, nem elég stabil ahhoz, hogy beinduljon. Azonban a valóság az, hogy a platformot stabilnak tekintették, és mind a T2S board meg eléggé robosztusnak tekintette, amely a projektet irányítja, és a központi értéktárak is. A T2S-nek hatalmas hatása lesz a pénzügyi piacokra, és pénzügyi piacra, és nagyon fontos számunkra, hogy az átállás szökkenőmentes legyen. Miután értékeltük a platform állapotát, ennek stabilitását és, és felkészültségét, biztosíthatom önöket arról, hogy ez kész arra, hogy befogadja ezeket a nemzeti értéktárakat, és a következő hétvégén beindulhat. Ezt újra megerősítették a az irányító testületek írásban is, ezeket az írásos nyilatkozatokat az LKB-nak továbbították, ezt holnap a kormányzó tanácsnak tovább juttatjuk végső jóváhagyásra. Mindazonáltal nem elég, hogy az eurórendszer kész legyen erre a lépésre, hanem nagyon fontos, hogy a nemzeti szint is kész legyen. E, ezek a CSD-kből állnak, központi értéktárakból állnak, és a központi értéktárakhoz kapcsolódó bankokból. E, öt ország vett ebben részt az első hullámban, e, önkéntesen Görögország, Málta, Románia, Svájc és Olaszország. E, ezeknek az országoknak a központi értéktára biztosította bennünket arról, hogy ők készek arra, hogy elkezdjék a munkát, és le tudják tölteni az összes statikus adatot, e, amely szükséges az egységes platformra. Négy országban a, a kereskedés settlementje e, tehát azon részvények esetében, amelyekben a kereskedés folyik, elkezdődik hétfőn. Olaszországban a bankok nemzeti közössége úgy látja, hogy egy kicsit több időre van szükségük, hogy teszteljék ezt a környezetet, és ezért ők azt kérték, hogy jövő hétfőtől kezdhessék el a platform használatát, de a trading settlementet augusztus 31-én kezdenék meg legkésőbb. Ez a megoldás, ezt elfogadták a többiek, mert láthatják, hogyha az első nem kell attól félni, hogy egy kis késedelem van az első hullámban, akkor ez az egészet ki ki vagy eltolja, nem gondolom, hogy ennek ilyen fertőző hatása lenne, és jövő hét, vagy jövő hónap végére a munkacsoport meg fogja nézni, hogy vannak-e egyéb hatások, amelyeket ezen kis késlekedés okozhat, de végül is egységes döntés volt arra vonatkozóan, hogy időt hagyjunk az olaszoknak augusztus végéig, hogy a downloadolást, tehát letöltést megtört, megkezdhessék kicsit később. Melyek az előnyei ennek az egységes platformnak? E, először a CSD e, rendeletnek megfelelően ez a harmonizációs e, programba illeszkedik, nagyon fontos szabályozások vannak a nemzeti piacokon, a post-trade industry területén, és egyes területeken teljes harmonizációt is el lehet érni. Ez a piac által motivált projekt 2001 és 2003 között volt a Giovannini jelentés, amely azokat a nehézségeket azonosította, amelyek a post-trade esetében felmerültek. A T2S és a CSD együtt nagyon sok hiányosságot azonosít, illetve sok hiányosságra ad választ, de még mindig lesznek fennmaradó problémák. Remélhetőleg a Töke Unió projekt erre majd válaszolni tud. És kész vagyok arra, hogy megvitassam önökkel a gyengeségeket, nehézségeket, kritikus pontokat. És most pedig várom a kérdéseket. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Köszönjük Márs úrnak az előadását. Most pedig Werner Langen kap szót. Köszönöm szépen, Mers úr. Bizony, nagy fába vágta a fejszéjét, hogyha fa metaforájával élhetek. 2008-ban a politikai alapdöntést már meghozták. Hét év telt el azóta, és jövő hétfőn azt mondta, négy és fél tagállammal számolhat, ha jól értem, Olaszországnak meg a nyári szünet utáni öm, szünet, nyári szünet utánig van szüksége, hogy bevezesse, egyszerre még vakációzniuk kell. De fél a tréfát. Nagyra értékelem ezt a hatalmas szervezési munkát, amelyet elvégeztek. Kérdésem a következő. Miért volt arra szükség, hogy e platformot az Európai Központi Bank vezesse be? És ezzel összefüggésben 2017-ig három nem euróország, Svájc, Magyarország és Dánia is belép. Hogyan látja annak a lehetőségét, ez az első kérdésem, hogy Nagy-Britannia is belépjen, hiszen London egy nagyon fontos pénzügyi központ, vagy pedig létezik esetleg egy konkurencia, konkurenciában áll ez a két rendszer. Vagy pozitívan értékeljük, hogy az Egyesült Királyság nem tagja a rendszernek, a T2-esnek? A másik kérdésem, a Target 1-es rendszerről hatalmas vita zajlott a kockázatokról most kizárólag csak az értékpapír és kötvény biztonságról van szó. Bűsen professzor egy hatalmas vaskos könyvet írt a kérdésről, senki nem értette, legfeljebb csak a munkatársai. Egy szóval a Target 1-ről az Eurozónában hatalmas vita volt, az Európai Bíróságnál keresetet indítottak, 500 millió eurós elszámolási volumenről van szó, és éppen ezért helyes volna az, hogy ne csak az euróra, hanem egy több fizetőeszközös platformra építsük ezt ki. Kérdezem tehát, hogyha minden jól működik 2017-ig, akkor hogyan fejlődhet tovább a volumen? Esetleg ez küszöbértékként működhet-e majd, vagy példaként működhet ez USA rendszere számára is? És még egy utolsó kérdés, hogyan ítéli meg a készpénz megszüntetéséről zajló vitát? Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is arra gondoltunk, hogy arra tudjuk ösztönözni a piacot, hogy maga saját magánkezdeményezéséből állítsa fel ezt a platformot, de néhány év elteltével azt kellett látnunk, hogy nagyon nagy akadályok álltak a piaci szereplők útjába, ráadásul az akadályok egyes szabályozói területekről származtak, ezért a döntés az lett, hogy az Európai Központi Bank hozza létre ezt a platformot, hiszen az LKB volt az a, az, az intézmény, melynek leginkább érdekében is állt ez, hiszen a teljes monetáris politika operatív módon függött a hatékony fizetési és ügyletrendezési eljárásoktól. Ezért 15 vagy 10 éve megfogalmazódott az az igény, hogy az EKB-nek kell a platformot meghonosítania. Persze az Európai Parlament is nagy munkát tett, elismerésemmel adózom az önök munkájának, hiszen az Európai Parlament volt az, amely ragaszkodott hozzá, hogy ez ne csak egy a, e, csak erő alapú platform, hanem egy több fizetőeszközöt ötvöző platform legyen. Jó, helyes megközelítés volt ez, bár ez egy kicsit komplexebbé tette a platform kialakítását és működését, de végezetül mégiscsak kellően vonzóvá vált ez a platform. Annyit mondhatok, hogy két hét, három héttel ezelőttig, ezelőtt a svéd jegybankot látogattam meg, hiszen a jegybankok azok, amelyek felelnek a fizetőeszközért, a valutáért, illetve azért, hogy a valutát becsatlakoztassák a platformba. De persze a nemzeti um, értéktár, vagy a nemzeti keller az, um, amely a kötvények és a részvények um, letétezéséért és nyilvántartásáért függ, felel. Tehát a svéd jegybank jelezte, hogy a svéd bankipar um, megfontolja, hogy csatlakozzon, a jegybank maga pedig nyomon követi, pedig nagy érdeklődéssel követi nyomon ezt a vitát. Szakértői csapat pártok a két oldalról készítik elő a svéd csatlakozást. Nem rejtem véka alá, hogy mindez minden mögött az áll, hogy a svéd CSD szorosan nyomon követi a technikai fejleményeket más északi skandináv országokban, mint például Finnországban. A mely például a fin rendszert a Target 2-es, a T2S-sel kompatibilisá teszi, és ez persze a svédeket is vonza. A norvégi egybanki kollégákkal is hamarosan találkozni fogok, reményeim szerint, hiszen Vélhetőleg ők is ugyanazon technikai környezet előtt állnak, és vélhetőleg ezért ők is valószínűleg a Target 2 Security, vagy a röviden a T2S-re akarnak majd átállni. A volument említettem. Valóban az a számunk, hogy a volumen nőni fog, akkor, amikor az új tagok is belépnek, a location policy, vagy a helyi politikáról szóló bírósági döntés után a Bank of England kollégáival is találkozom majd. És ők közül, közöttük is van, akik a Target 2 alkalmazáson gondolkoznak, főleg a CCP-k tekintetében, akik Euróban folytatják az üzleteiket, de londoni székhelyen. Megvizsgáljuk tehát, hogy sikeres lesz ez vagy sem, de minden esetre a ilyesfajta piaci infrastruktúrákra való felügyeleti munkánkat is próbáljuk kiterjeszteni. A nyomonkövetés és a felügyelet számára is feladatokat jelenthet ez. Az egyes nemzeti hatóságok, illetve az LKB tekintetében. Azt is kérdezték tőlem, hogy a Target 2 kiterjed-e majd más valutákra. A T2-est azért intittük útjára, mert itt volt a legnagyobb esély annak, hogy az Európán kívüli piacok becsatlakozzanak a T2-esbe, vagy euróban, vagy a saját fizetőeszközükben, úgy tehát, hogy a saját kellerjüket vagy központi értéktárukat összekapcsolják a T2S-sel, a T2S környezetében jelenítik meg a nemzeti kellert, vagy pedig a keslegjüket a saját valutájában tartják nyilva, és kizárólag a értéktárukat, tehát a részvény, kötvény értéktárat csatlakoztatják be a T2S-be. Mondom, sokan érdeklődtek a kérdés iránt, és ezért éppen most a feladatunk abban rejlik, hogy a rendszer működjön, elinduljon, aztán migráljuk a többi résztvevőt, de ezzel párhuzamosan azt is megvizsgáljuk, hogy a nem eurozónás országok, illetve értéktárak érdeklődése fennáll-e. Úgy gondolom, hogy ebből akár egy globális norma is létrejöhet. Köszönöm, emlékeztettem a kollégákat, hogy a slotokban az öt 5 percet tartsuk be, tankollega. Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem magam is rövidre fogni magamat. Hatalmas, hogy nem mondjam, gigantikus projekt ez, roppant komplex is, és érdemes kialakítani, érdemes a munkát belefektetni. Egy pillanattal azelőtt, hogy elkezd működni a rendszer, persze az ember, fel, ember felmerül az is, hogy mi történik, ha valami nem, nem válik be, nem működik jól. Persze mindenki megvizsgálta a felmerülhető kockázatokat, nyilván a résztvevők is. De persze azt is hangsúlyozni szeretnénk, hogy stabil környezetre van szükség. És a non-performing, a nem működő platformok kockázatai kiküszöbölendőek. Értettem itt a folyamat kialakításában lévő ciklusokról vagy fázisokról mondottakat, de nem egészen értettem, hogy az első meg a második hullám alapján kit hogyan választottak ki, elnézést lehet, hogy nem figyeltem jól, de ezt nem értettem, ezt, amit felvetett. Van itt egy, egy specifikus kérdésem is, a görög résztvevőről. Hát bizony azt kell, hogy mondjam, hogy a görög gazdaság és a görög pénzügyi ágazat meglehetősen zaklatott helyzetben van kihat-e ez majd, vagy begyűrűzik -e ez majd a platform működésére, kérdezem. Végezetül kérem magyarázzál, vagy pontosítsa még, hogy milyen konkrét, specifikus intézkedéseket lenni, lehet tenni a cmo ban tehát a Tőkepiaci Unióban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nos, ami az első kérdését illeti, nem hisszük, hogy bármi valósülne el. Egy ilyen természetű projektben magától értetődő, hogy az utolsó pillanatig is vannak kisebb hibák a tesztfázisában, ez elkerülhetetlen. Például a platformot szolgáló szoftver igazítását két héttel ezelőtt zártuk le, azért, mert ekkor is még volt egy-két hiba a rendszerben, de ezeket nem élereztük, úgyhogy veszélyeztetik az egész rendszer működését, nem akadályozta meg az, a projektet abban, hogy elkezdje működését. És ráadásul biztosítani lehetett a működést. Mi, illetve a felhasználók, communityek közössége igenis bizakodók vagyunk a tekintetben, hogy semmi sem fogja megakadályozni a T2-es rendszert abban, hogy live menjen, hogy működé, megkezdje működését, és aztán a működés közben pedig a különböző hibákat majd kiküszöböljük, és ilyen módon nem 99,8, hanem 100%-os lesz a működés. Másodszorban, hogy ki milyen hullámban vesz részt, hát itt önkéntes alapon fog ez eldőlni, a résztvevők közötti vitákba, jegeszesedik ez ki. Semmi, senkire nem kényszerítettük, hogy az egyes vagy a kettes hullámba vegye részt, hanem a governance struktúrában és a korporatív szereplő, szereplői megközelítésben vagy stakeholder approachban alakult ez ki. A harmadik kérdés Görögországra vonatkozott. A box, így hívják a görög jegybank részvételével működő görög rendszert. Nos, hát Az a tény, hogy részt vesznek egy ilyen rendszerben, már hozzájárul a pénzügyi stabilitáshoz. Tehát bármi is történik, a politikai folyamatban a pénzügyi stabilitás továbbra is a közjavak egyike, egy jószág, mégpedig egy közjószág, amelyet nagyra kell értékelni, egyes Európában is, persze Görögországban is. Tehát Görögország részvétel ebben a rendszerben hozzájárul a kifizetések stabil voltának megőrzéséhez, a görög résztvevők között és a görög és nem görög résztvevők között, illetve az eurozónán belül, illetve a harmadik országokon belül. Azt hiszem tehát, hogy mindenki számára előnyös Görögország részvétele és a görög keller részvétele. Ami pedig a CMU-t illeti, úgy gondolom, hogy fontos, hogy még fennlévő akadályokat felszámoljuk, hatékonyabbá tegyük a piacainkat, hiszen harmonizáció irányába próbálunk ellépni, európai szabályokat, európai normákat, standardokat próbálunk elfogadni. Még mindig túlon túl is szegmentált a post-trade business, azaz a post-trade, mert hiszen nem postai kereskedésről, hanem kereskedés utáni bizniszről van szó. Erre még figyelni kell. Our CSDR. Köszönjük, akkor CSDR előadó készünkben kapja meg a következő szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Mers úr én magam nagyon örülök, hogy végre gyümölcsre fordul ez a projekt, ugyanis túl sok évet töltöttem már az életemben a CSDR-rel való foglalatossággal. De ez talán semmi ahhoz képest, hogy ön és a kollégái az LKB-n e belül mennyi időt fordítottak arra, hogy végre talpra álljon ez a projekt. Ezért szeretnék gratulálni, hogy túljutottak a finisen, és végül életbe lép az egészen jövőben a rendszer ez tényleg a kitartás egyik kiváló testamentuma, hogy egy olyan központi platformra vagyunk képesek összehozni nem csak Európát, de az egész széles piacot, amely képes kapacitásában ezt kezelni. A CSDR előadó személyében azonban nem tudok ellenállni annak, hogy tanácsot kérjek öntől egy olyan témában, amelyel mi is próbáltunk elbánni. A CSDR természetesen nagyon sok inspirációt merített a T2S rendszerből, azon belül különösen egy EU, EU-t átfogó elszámolási teljesítési szabálykönyv létrehozásában. Ezen belül is kifejezetten a nyílt standard alapú kommunikációs protokollok területén, és mások olyan eszközökben, amelyek kiegészítik és rá is építenek a T2S által kínált előnyökre. Ugyanakkor az ESDR-en belül vannak egyes szabályok, amelyeket mindenképpen szeretünk volna kapcsolni a Target 2 Securities-hez, különösen a teljesítési rendszert. Az időzítéssel kapcsolatban vannak még kérdéseink, konkrétan, hogy mikor tudjuk beindítani a kiegészítő rendszert a teljesítési hiányosságokra vonatkozóan. Végül én úgy gondolom, hogy jóval zöggenőmentesebb lesz a végrehajtás, hogyha a CSDR időzítésének végrehajtása kapcsolódik a T2-es migrációjának utolsó hullámának időpontjához, tehát lehetővé tesszük az összes bank és intézmény számára, hogy előbb vonódjanak be a t 2 esbe hogy ne legyenek dupla, duplázott költségeik. A kérdés tehát az, hogy ön támogatná-e a teljesítési rendszer ilyen eltolódását, annak érdekében, hogy a trialógus alapján ezt közösen tudjuk intézni. Egy kollégám feltette még a kérdést a használó országokkal kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy ez kiváló modell ahhoz, hogy a teljesítés költségeit a felhasználók számára lenyomja egész Európában, és úgy érzem, hogy ez az egyik olyan óriási európai program, amely idővel minden tagállam számára előnyt hoz. Mivel önkéntes és nem kötelező a csatlakozás, feltenném még azt a kérdést is, hogy mit gondol, mennyi időbe telik majd még, mielőtt saját tagállamom és más tagállamok is mindannyian átveszik ezt, és mindenki számára ez lesz a legfontosabb teljesítés kezelési platform. Köszönöm szépen a, a támogatást is, és a kérdéseket. Ami az egységes teljesítési szabálykönyvet illeti, ez egy olyan témakör, amelyen belül egyetértek, tökéletesen egyetértünk a CSDR-rel a célkitűzéseinkben. Úgy látom, hogy számos egyéb olyan terület van, ahol vagy kiegészítjük egymást a CSDR munkájával, egy jobban integrált európai teljesítés feldolgozási rendszer érdekében? Illetve a kérdés, hogy elhalaszthatnánk-e valamivel az implementációját az utolsó hullámig? Nos, természetesen ez egyes esetekben előnyös lenne azok számára, akik már migráltak, és így kettős rendszert használnak, Ugyanakkor másik szempontból nézve az én tapasztalatom az európai integrációval kapcsolatban az, hogy mindig nagyon kell ügyelni arra, hogy megelőzzük, elkerüljük a határidők be nem tartását, és így kitoljuk azokat. Így lehet, így valószínűleg lenne némi nyomás annak érdekében, hogy az implementációt a lehető leggyorsabban végrehajtsuk, anélkül, hogy szankcionáljuk a rendszert azok számára, akik még nem készültek fel. Talán lenne egy más módja is annak, hogy a kitűzött célokat elérjük. Ez azonban olyan terület, amelyen közeli együttműködésbe szeretnék még továbbra is maradni az Európai Parlament tudásanyagával, amely intézmény nagyon komoly támogatást nyújtott nekünk a T2S projekt létrehozásában. És nagyban reménykedünk, hogy a CMU megbeszélések során is továbbra is képesek leszünk ugyanígy együttműködni. Ami az Egyesült Királyságot illeti, nagyon gyümölcsöző kapcsolatunk van a Bank of England-del, ennek keretében megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk az egész Európai Unióra kiterjeszteni a hatékonyságot az infrastruktúra területén, és az áttekintés felügyelet területén is, annak érdekében, hogy az európai környezetet biztonságosabbá, hatékonyabbá tegyük, és nem mellesleg olcsóbbá is a piac szereplői számára. Köszönjük, Fabio Demáci, a következő felszólaló. Úgy látom, hogy az Aldétól senki nincs itt. Meglepett röviden, csak azért mondtam. Megpróbálok rövid lenni Mario Drági szavaival élve. kollégám, Vera Lang, említette már Hans Werner szavait is, ugyanis komoly vita folyik arról, hogy milyen kockázata lenne annak, hogyha egy tagállam csőd közelbe kerülne a, a Target 2 célkitűzéseiben. Számomra a Target 2 kifejezetten a tőkemozgásról szól, ahogy az elmúlt hetekben, hónapokban is láthattuk, amelynek keretében közvetett büntetésekről is szó van, hiszen a kamatok büntetésként is működnek. Feltenném a kérdést, hogy mi az ön megítélés ezzel kapcsolatban? Hogyha vágásokra lenne szükség, és a nemzeti bankok ezek az egyenlegeket elveszetnek kellett kellene, hogy tekintsék, hiszen tudjuk, hogy a nemzeti bankok még negatív tőkével is rendelkezenek. Mit gondol, hogy mi lenne ennek a következménye? Nos, nem értek teljesen egyet önnel abban, hogy a Target 2 csak a tőke mozgásokat reflektálja. Való igaz, hogy ö, vannak tagállamok, amelyek ö, a hozzáférésükből, piac hozzáférésükből veszítettek. De ha egy tagállam tökéletesen hozzáfér a piachoz, az még mindig csak egy, akkor a Target 2 még mindig csak a egy részét fedi le a tőkemozgásoknak, és a bilaterális vagy bankközi mozgások nem, jegyezne, nem jelennek meg teljes egészében a központi banki egyenlegeken. Olyan értelemben, hogy a bankok két, kétoldalú interbank elszámoláshoz is fordulhatnak. A politikai kérdés itt az volna, hogy mi történne, ha egy ország kilépne az eurózónából. Nos, erre azt mondhatom, hogy erre az alapszerződés nem tér ki, és az eurózónában való részvételt visszavonhatatlanak tekintjük, és ezen feltételezés alapján írtuk meg a rendeleteket, a szabályozásokat és az alapszerződést. Ezért, hogyha most egy olyan rendszert vezetnénk be, amely a mi szempontunkból renacionalizációt vezetne be, és az euró visszavonhatatlanságát megkérdőjelezni, az problémás volna. Emellett vannak olyan mechanizmusaink, mint az Egyesült Államokban, amely nem teljes egészében egyenlíti, kiszámolja el az egyenl egyenlegeket az év végén, de egyéb mechanizmusok felhasználásával egy bizonyos prudenciát fenntart a nemzeti központi bankok egyenlegeire vonatkozóan. A teljes kérdés tulajdonképpen az arányosságra és a kiegyensúlyozott megközelítésre vonatkozik. Alapvetően a Target 2 egyenlegek nem egyirányú nem maradnak egyirányúak hosszú időre. A probléma tehát csak azért merülne fel, ha, akkor merülne fel, hogyha lennének tagállamok, amelyek strukturálisan, folyamatosan maradnának egy adott egyenlegnek az adott oldalán, szélsőségesen hosszú időn keresztül. Ez azonban nem felelne meg az európai integráció gondolatának sem, a konvergencia elképzelésének sem. A valódi konvergencia az önálló felelősségvállalásra alapszik. Amíg az Eigenverantwortung önálló feltételek, önálló felelősségre alapszunk, és erre épülnek a kormányzati politikák is, addig nincsen valódi szükség arra, hogy átrajzoljuk a Target 2 egyenlegeket. Úgy gondolom, hogy egy, átlépni egy olyan rendszerre, amelyben új definíciót kellene létrehoznunk, az komolyabb problémákat okozna, mint a jelenlegi rendszer fenntartása. Ami pedig az ön kijelentését illeti, hogy egy központi banknak negatív tőkéje is lehet, erre láttunk már példát az Európai Unió rendszerein belül is. Önmagában ez sem olyasmi, ami, amit hosszú, szélsőségesen hosszú időn keresztül fel lehet tartani. Hiszen nem csupán közvetlen finanszírozási hatásai is vannak, de a központi bank megbízhatóságát is aláásná. Így ugyan lehetőség van negatív tőkehelyzetre, átmenetileg, hogyha ez megfelelően, megfelelő magyarázatra alapszik, de ez nem lehet hosszú távú, állandó jellegű helyzet. Köszönjük, Czanni úr, a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom az elismerő jelzőkhöz. Ez az új infrastruktúra valóban impozáns, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyorsan sikerült működtetni, persze hosszú ideig tartott, amíg elkészült, de mégiscsak a ráfordított idő hatékonyan, ráfordított munka hatékony volt. A T2S-sel kapcsolatban hogyan látja? A Target 2 Securities az Egyesült Királyság nélkül az Európai Unión belül működőképes lesz-e, vagy pedig az Egyesült Királyság hiányossága, hiánya nagy hiányossága. Demázi kollega feltett már egy kérdést, szintén a T2S-sel kapcsolatban. Az ön válaszom némiképpen politikus válasz volt. Mindig azt a refrént halljuk, hogy az erről nem lehet lemondani. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy még ha szerződések nem is szólnak erről, elképzelhető volna, hogy egy ország egyoldalú módon kilép az, az euró rendszerből. Mondjuk, hogyha Görögország feladna az eurót, és ezt a lehetőséget semmiképpen nem lehet kizárni, akkor mi történne a Target 2 szaldójával, ez kb. 100 milliárd, 99 milliárdos negatívumban van, hogyha nem tévedek. A többi jegybank, akik tagok maradnak, fizetnék ki ezt a veszteséget? Vagy pedig ez csupán egy elméleti veszteség volna, amely egy könyvelési veszteség volna. Amennyiben pedig a Hellén köztársaság a T2 rendszer része maradna, akkor lehet, hogy a 73-as cikk sérülne, a tőke szabad mozgására vonatkozó cikk. Persze, hogyha egy nem önkéntes kilépés van az eurórendszerből, akkor ez a veszély lehet, hogy nem is állna föl. Köszönöm. I think you... Ugyan, úgy vélem igaza van abban, hogy még ha nincs, nem is ér semmit elő az alapszerződés, nem vagyunk védve az egyoldalú cselekvéssel szemben. Ugyanakkor az egyoldalú akciók egyáltalán nem európai megközelítései a nemzeti problémának. A nemzeti problémákat ugyanis kooperatívan kell megoldani és megállapodás alapján még nehéz helyzetekben is. Az említett számok valóban helyesek. Ha ilyen helyzet történne meg, amiről spekulálni sem szeretnék, ugyanis nem szerepel a feltételezéseink között, még azt sem mondhatom, hogy a hipotézisünkbe felvettük, ugyanis a hipotézisünk alapja az, hogy az euró térséget a abban a formában tartjuk meg, ahogyan a politikai szint arról döntést hozott. És arról spekulálni, hogy a politikai szint egy másik megközelítést vállalna, választana, egyáltalán nem lenne prudens gondolat az, az európai intézmények egyetlen technikai szakértőjétől sem. De ha kizárólag technikai szempontból nézzük, ez akkor azt jelenteni, hogy egy központi bank tartozása az Európai Központi Bank könyveibe kerülne be. És ennyi történne. Hogy ezt a tartozást hogyan lehetne később visszafizetni, az már a jövőbeli tárgyalásokon múlik. De ezt egyáltalán nem irányozzuk elő, és ahogyan mondtam, egyáltalán nem képezi részét a mi spekulációnknak, vagy, fel, vagy munkafeltételeink, feltételezéseinknek, amelynek a célja az, hogy az eurózóna kohézióját megőrizzük minden tagállam alapján, mely azon döntés alapján, melyet az államfők és kormányfők hoztak meg. I think... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy láthattuk azt, hogy minden érdekelt szereplő kívánja elkerülni az olyan következményeket, amelyeket önök is említettek. Nem szeretnénk bonyolult hatásokat senki számára se, az EKB számára sem. Ezért ezt úgy vesszük, hogy mindenképpen kötelezettséget kell vállalnunk ezen a területen. Itt nem vagyunk eléggé relevánsak, mert ez inkább egy eh, kormányközi kérdés, de nagyon fontos tisztázni azt, hogy mennyire fontos és releváns az, hogy milyen negatív hatások jöhetnek létre. Például az eurozóna integritását illetően. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos vitát ahogy ön is mondta, az Európai Parlament eh, a Target költést támogatja. Köszönöm szépen. Nyomon követjük a fejleményeket, és megpróbálunk egy erős piaci infrastruktúrát kiépíteni. Szerintünk ez egy jó jel, és remélhetőleg ez, erre szükség is van most. Köszönöm szépen. So we move to point 15. 15-ös napirendi pontunk következik. A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai, hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út. Nagyon hasznos volt a meghallgatás, így most megkezdhetjük a vitát, az első eszmecserét, és megadom a szót Burkhard Bánc jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy vélem, hogy nagyon jó volt az, hogy ma, déle, délután, ma délután ezt a meghallgatást megtartottuk. Én ezt rendkívül informatív meghallgatásnak éreztem a banki, a biztosítási szektorból, a Finance Watch-tól, a tudományterületről is érkeztek vendégek. A szakbizottságunk már többször a múltban elmondta azt, hogy szükség van egy áttekintésre a szabályozások akkumulált hatását illetően. Ennek során nem az a legfontosabb, hogy a szabályozásokat visszaszorítsuk. Tudjuk, hogy a pénzügyi válság drasztikus szabályozási hiányosságokat tárt fel, amelyeket meg kellett oldanunk, és hozzá kell tenni, véleményem szerint, hogy továbbra is ezeket a helyzetokat zárva kell tartani. Ugyanakkor nem a dereguláció irányába tekintünk, hanem inkább egy hatékonyabb és hatásosabb szabályozás irányába. Meg kell vizsgálnunk a múlt évek szabályozásait, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a további szabályozás és az ezt követő jogszabályok milyenek. Tudjuk, hogy az elmúlt öt évben nagyon sok Európai Uniós pénzügypiaci szabály született, és ezeknek eléggé messze menő következménye volt. Így az intézmények, termékek, piacok szabályozása, illetve a szabályozók értékesség körének felosztása is ide tartozott. A szabályozás célja az az volt, hogy megfelelően lássuk a kockázatokat, és a lehető legnagyobb biztonságot adjuk a felhasználóknak, és mégis a szabályozást meg kell vizsgálni annak a hátterében, hogy a megfelelő kockázat felmérés mellett ennek volt a negatív hatása a reálgazdaságra, illetve az Európai Unió gazdaságának versenyképességére. Hogyan lehet a gazdaságra támaszkodni akkor, hogyha az európai bankok nagy része csak nagyon nehezen tudja megkeresni a tőke eh, költségeit, hogyha a biztosítók nagy eh, eh, része nyomás alatt van, és eh, a tőkepiacok eh, használatát csak eh, fokozatosan lehet növelni. Szeretném, hogyha a szabályozást összességében vizsgálnánk meg, és megvizsgálnánk a célt is. Ehhez az kell, hogy megvizsgáljuk a kihatásokat az egyes pénzügyi szektorok különlegességét is figyelembe kell venni ennek során. Ugyanakkor a szektorokon átnyúlóan kell ezt megvizsgálni, és erről ma már hallhattunk a meghívott vendégeinktől. Elnök úr, mindemellett nagyon fontos az is, hogy a hatástanulmányok eddigi gyakorlatát egyértelműen, hangsúlyozom, egyértelműen átdolgozzuk. Nem helyes az, hogy az Európai Bizottság hatás tanulmánya az üzleti fókuszt, illetve a pénzügyi intézmények nagyságát nem vette, vagy alig vette figyelembe. Az sem helyes, hogy a hatástanulmányok, a kölcsönhatásokat csak felületesen szemlélik. A tőkepiaci unóról szóló vita hozzájárulhat ahhoz is, hogy a szabályozást javatsuk, és a gondokat orvosoljuk úgy, hogy a különböző pénzpiaci szektorok egymással eh, együtt működjenek. A jelentésemmel szeretnék olyan pontokat kiragadni, mint például a szabályozási tartalmak közötti koherencia, az arányosság, illetve a komplexitás lényeges szempontomból a nemzetközi versenyképesség, és a kérdés, hogy az európai szabályozás hogyan felel meg a nemzetközi követelményeknek a jövőben, úgy, hogy ne legyenek megkettőződések vagy túlzott eltérések. Az illetékességi szintek, mint a döntéshozatali folyamatok nagyon fontosak, például a technikai standardok vagy a delegáltatósok szempontjából, és szerintem ezeket is meg kell vizsgálni. Valószínűleg magamat ismétlem, amikor azt mondom, hogy fontos az, hogy a különböző szabályozások töredékeiből egy teljes képet hozzunk létre, úgy, hogy ennek az egésznek legyen értelme. Így, elnök úr, én az elnék jelentés tevőkkel a következő hónapokban ezen szeretnék dolgozni, és remélem, hogy így egy bizalomra épülő együttműködésből egy jó saját kezdeményezési jelentés fog létrejönni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a jelentéskészítőnek mondja az elnök, ez nagyon ambiciózus célkitűzés, de nagyon fontos is, és szükségszerű is. Most megadom a szót az első hozzászólónak, az SND részéről, Paul Tang úrnak. E, köszönöm elnök úr, nincs semmi baj az ambíciókkal, szerintem. Már korábban is beszéltünk a tőkepiaci unióról, és ez egy megoldás lehet a válsággal kapcsolatban, a alacsony befektetések az alacsony növekedéssel kapcsolatban. A válasz abban rejlik, hogy hogyan közelítjük meg a tőkepiaci uniót, ugyanis senki sem ellenezheti azt, hogy legyen hatékonyabb megtakarítás, és hogy növeljük a magán és állami befektetést egész Európában. De ezeket a lehetőségeket úgy kell látnunk, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a tőke piaci unióval mutatjuk azt, hogy az igazi, a valós gazdaságot szolgáljuk, illetve az emberek érdekeit Európában. Az eszmecsere kapcsán elmondhatom, hogy nem arról van szó, hogy visszaszorítjuk a szabályozást, csak felmérjük azt, mi történt eddig, és megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan javítsuk a pénzügyi szabályozást, amely az európai emberek érdekében áll, amely a pénzügyi ö, szektor érdekében áll, amely a valós gazdaságot szolgálja. Szerintem ez egy jó kiinduló pont, amit a szempontjából egy ilyenfajta kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Két-három általános megjegyzésem is lenne mert a szisztematikus stabilitás kérdésével foglalkoztunk itt a parlamentben. Óriási munkát végeztünk azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi stabilitást erősítsük, de nem szükségszerűen foglalkoztunk mindennel. Fókuszáltunk a eh, az értékpapír tevékenységekre meg kell vizsgálni azt, hogy milyen prociklikus, destabilizáló mechanizmusok léteznek, és szerintem még mindig figyelnünk kell az instabilitásra, ez mindig is a parlament feladata volt, és továbbra is figyelni kell az olyan mechanizmusokra, amelyek az instabilitáshoz vezetnek. Biztosítani kell azt, hogy van szabályozás ezen a területen, olyan, amely nem akadályoz, és amely biztosítja a szisztematikus stabilitást, mert a pénzügyi szektor csak akkor lehet hozzáadott érték, hogyha ez egy stabil szektor. Másodszorban az is fontos, hogy legyen egyfajta váltás most már az adósságoktól, a hitelektől, a kockázati hitelek irányába, hogyha innovatív gazdaságot szeretnénk, akkor olyan cégekre van szükség, amelyek képesek kockázatot vállalni, és a tőkepiacok irányába történő elmozdulás, az a kockázat tőke irányába történő elmozdulás is. Ez azt is jelenti, hogy nem csak a pénzügyi szabályozást kell megvizsgálni, az adórendszert is meg kell vizsgálni, amely előnyt ad az adóknak, illetve hátrányosan a kockázatok szempontjából. Ma azt is hallhattuk a meghallgatáson, hogy a fogyasztóvédelem, a jelentéstevő is elmondta ezt, a fogyasztóvédelem nagyon fontos a pénzügyi szabályozás szempontjából. Nagyon sok módja van annak, hogy ezt tovább javítsuk, de ez megfelelőnek a célunknak, hogy a pénzügyi szektornak a valós gazdaságot kell szolgálnia, és előnyére kell válnia az európai állampolgároknak. A frakciómban számos elképzelés van arról, hogyan lehetne ezt elvégezni, mit kellene tenni, és remélem, hogy nyitottak leszünk a pénzügyi piacok szabályozásának, javításának irányába, és meg tudjuk mutatni azt, hogy a pénzügyi szektor hozzáadott értékkel rendelkezik a valós gazdaság számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Paul. A következő két Swinburne. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a két téma kötődik egymáshoz. Most felmérjük az eddigi pénzügyi szabályozásokat az elmúlt öt évben, és foglalkozunk a tőkepiaci unióval. A CMU nem egy új koncepció, igazából ez kiterjesztés annak, amit már eddig is tettünk, és szerintem erre egy jó példát mondott Yves Mersch, aki a Target to Security-ről beszélt, hogy egy platform egész Európa számára, sőt azon kívül is a tőket piacok, mint integrált koncepció, ez nem egy új koncepció, már tíz éve foglalkozunk ezzel, de, de ez a CMU, a jövő CMU-ja. Úgy gondolom, hogy ezt az áttekintést, illetve a jövőbeli CMU-ról szóló vita kéz a kézben jár. Néhány dologra szeretnék koncentrálni, amelyek amelyekről már beszéltem a kérdéseimben is ma. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy amikor az egyes szinten kivételek voltak, akkor annak meg volt az oka, azért, mert meg akartok védeni az európai üzleteinket, azért, mert bizonyos fajta kivételre volt szükségük a szabályozás alól. Vagy például a nyugdíj alapok esetében is másfajta eljárásra volt szükség, mert más volt a struktúrájuk de mindenképpen biztosítani kell azt, hogyha létrehozunk kivételeket, akkor azokat nem születik meg más dokumentumokban. Vannak gondok a konzisztencia tekintetében, a különböző fájlok között például a CD, a CRD között, vagy a MIFID között, de hallhattunk a biztosítási szektorról is, ahol egy információra öt különböző rendelet vonatkozik, és ezek közül kettő nem is az ECON mandátumában tartozik. Tehát nagyon fontos a konzisztencia, és az is, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a kivételek valóban megfelelően működnek-e, és nem tűnnek el meg más dokumentumok által. Meg kell vizsgálni a kivételek eh, alkalmazását, és ez nagyon releváns, mert eh, a nyugdíj alapok esetében a kivétel már meghosszabbításra került, pedig még az ITS-t el sem fogadták, tehát még nem is fogadtuk el a delegált aktusokat az ITS-t, és mégis foglalkozni kell a kivétel meghosszabbításával. A koherencia egyes szinten, ez nagyon fontos kérdés, mert ezt megvizsgáljuk ebben a jelentésben, mert számomra nagyon fontos az, hogy ez egy új struktúra, és időközben tanulunk, megtanuljuk azt, hogy ennek lehetne legjobban működőképessé tenni, és biztosítani kell azt, hogy azok, akik nincsenek a dialóguson ott, és nem vesznek részt a politikai párbeszédben, nem tudják, hogy mi volt a politikai akarat, mégis megtalálják a módját annak, hogy megértsék, és a level 1-ről a level 2-re sokkal jobban fordítsák ezt át. A KKV piacok esetében ezt is alkalmaztuk a CRD tekintetében. és figyelembe véve azt, hogy ezek a piacok nagyon fontosak a, a, a CMU szempontjából, nagyon fontos foglalkozni ezekkel a kategóriákkal, a kettes szinten az adatok is nagyon fontosak, több standardra van szükség, ahol ez lehet, standardizálni kell, kell az adatokat, nem csak Európában, hanem globális szinten is meg kell érteni azt, hogy miről van szó. A legtöbb kereskedés globális szinten, nem pedig regionális szinten zajlik, tehát meg kell érteni, miről van szó. Itt van egy jelentés a kezemben az FSP részéről, az adatgyűjtés, adatagregáció szempontjából. Mindenképpen meg kell találni a módját azt, hogy ezt összegezzük. És különösképpen egy ugyanezt a kereskedést nagyon sok helyen kell jelenteni, hat helyen legalább. Egy kereskedési jelentésre van szükség, ami a lehető legtöbb aspektus leszedi, nem pedig több fajta jelentésre van szükség. Úgy gondolom az utolsó pont, amit szeretnék elmondani, az a kiskereskedelmi befektetők. Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy a jövőbeli nyugdíj rendelkezések fütnek az egyéni befektetési döntésektől, nem pedig az államtól, és ezért mindenképpen egy keretet kell létrehozni a magánbefektetők számára, akik részt vesznek ilyen befektetési termékekben, és nagyon fontos az, hogy nagyobb megfelelőst kapjanak. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűsíteni kell, meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire sikeres a szabályozásunk fogyasztói szempontból, és átláthatóságra van szükség a termékek költségét illetően, de nagyon fontos, hogy a költségek tökkenjenek a lakhatók számára, nem csak az átláthatóságra van szükség. Meg kell találni a termékek egyszerűsítésének módját, és biztosítani kell azt, hogy jobban megértsük ezeket a befektetési termékeket, tehát óriás ez a kihívás. Vielen Dank, Kay, für die ALDE. Köszönöm szépen. Hát vagy csak az ALDE részéről. De legalább, illetve nincs itt. Gue, Fábio de Mázi. Sajnos az Álde nevében nem beszélhetek, de Várom az együttműködést a kollégákkal ebben a nagy kihívásokat tartogató témában. Úgy tűnik, hogy a pénzügyi válság után a bankok közötti kölcsönzés visszaszorult, és ezt emlegetjük állandóan, és a tőkepiacokra kell emiatt koncentrálni. Én szerintem ebben legyünk óvatosabbak, mert nagyon egyértelmű okai vannak annak, hogy Európa a bankközpontú rendszertől miért akar elmozdulni, a különböző mére, egyes intézmények különböző méretűek például, a közelebbi fogyasztó alapú kapcsolatok fontosak. Meg kell néznünk, hogy a tőkepiacok mit tehetnek a nagyobb projektek finanszírozásában, és nem szabad úgy tekinteni erre, mint egy varázspálcára, amelyel majd a beruházás újra beindul. Az én elsődleges aggodalmam az, hogyha amikor a, kapit- a tőkepiaci unióról beszélünk, akkor nem beszélhetünk erről úgy, hogy, hogy figyelmen kívül hagynánk a kormány a, a, a kötvényeket, az kötvények piacát. Aztán a részvénypapírosítást is említenünk kell. megnézzük a különböző eszköz csoportokat, vannak olyanok, amelyeknek nincsen prób, amelyekkel nincsen problémájuk, nem, nem túl kockázatosak, akkor erre egy megfelelő kereslet kellene, hogy fennálljon, de ez nem így van. Kiváló nemzetközi példák vannak, például a kanadai példa, a részvények repledgingjének a megtiltása. A, emellett a részvényesítés hasznos lehet bizonyos körülmények között, azonban a második vagy a harmadik lépése ennek rendszer szintű problémákat vethet fel, amelyekre tényleg nincs szükség. Végül pedig úgy gondolom, hogy meg kellene nézni azt a magas szintű munkát, ami folyt ezen a témá, ebben a témában, ezt is jó lenne megvizsgálni, hiszen azt láttuk a múltban, hogy nagyon jó a látni ezeket a pénzügyi piacokat, a célzott pénzügyi piacokat, de hogyha ezek elszakadnak a valódi gazdaságtól, akkor még akadályozhatják is a növekedést, és várom a vitát ebben a témában. Fabio, für die Grünen. Köszönöm, eh, Fábio. A zöldek részéről Sven Gigold. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is úgy gondolom, hogy eh, az első eszmecsere nagyon érdekes, és én is szerette, szeretnék aktívan együttműködni a témában. Én személy szerint úgy gondolom, hogy komolyan kell vennünk ezt a feladatot, hiszen hogyha az Európai Parlamenti jelzést ad bármilyen irányba is, ez szimbolikus jelentőségű lesz. És éppen ezért én azt mondanám, hogy az USA beli Dodd-Frank törvényel kapcsolatban és egyéb témákkal kapcsolatban is jó lenne egyeztetni. Érdekes viták merülhetnek fel ott is, úgyhogy jó lenne együtt tekinteni ezt a kérdést. A másik dolog amit szeretnék felvetni, teljesen egyetértek azzal, amit a szocialista árnyékjelentéstevő mondott, óvatosnak kell lennünk, hogy ne csak mikroperspektívából nézzük a pénzügyi rendszereket, egyes intézmények lehet, hogy panaszkodnak, mások örülnek. Ez egy perspektíva, ami fontos, de itt egy makrogazdasági perspektívát sem szabad elfelejteni. Ez az én vélemény szerint eh, a következő. Mi a pénzügyi rendszernek a funkciója, és hogy működötte ez eddig, a pénzügyi rendszert közelebb vitte-e a valós gazdaság kiszolgálásához? Ezt a kérdést teszi föl magának sok polgár, a kérdés, hogy most egyszerűbb vagy nehezebb kölcsönhöz jutni. Most többet kapok-e abból a profitból, amit a bank bezsebel az én befektetéseimből, vagy pénzeim befektetéséből, vagy nagyobb részt nyel le az egész rendszer adminisztrációja. Aztán a pénzügyi stabilitás kérdése is itt fontos, és egy pénzügyi válság valószínűsége. Aztán a felelősség kérdése. Nagyobb-e a valószínűsége, és a piacok nagyobb valószínűséget tulajdonítanak-e annak, hogyha valaki egy junior bondot vesz egy bankban, hogy felelősnek tekintik, hogyha e, ez a, vagy felelősségre vonják, hogyha a bank bedől. Hangsúlyozni szeretném, hogy e, valószínűleg lehetetlen egy olyan tanulmányt vagy hatástanulmányt találni, amely vagy több olyan hatástanulmányt találni, amelyek ugyanarra az eredményre jutnak. Különböző gondolatok merülnek fel a pénzügyi rendszer szerepéről és a kritériumokról. Jó lenne, ha egy tanulmányt indítanánk, amely egy, vagy kérnénk, amely egy paradigmát követ. a neoklasszikus és a post-Keynesi teória összecsapására emlékszem. Én a post-Keynesi elméletet tanultam, úgyhogy kevésbé lepett meg a válság, de itt voltak bizonyos alapteóriák ezek mögött. Ami a makroperspektívákat illeti, nem jó ez, hogy egy bizottság egy, tan- egy tanulmányt készít, a különböző paradigmák között dönteni kell. Nem egységes a véleménye témával kapcsolatban, és érdekes lehet a közélemény számára az is, hogy a különböző gazdasági teóriák milyen különböző gazdasági teóriák milyen különböző eredményekre jutnak. Aztán jó lenne egy olyan kutatás, amely valóban bottom-up, és itt megint csak az arányosság merül fel. Hallom folyamatosan ezt a panaszt, de nem látok bizonyítékot arra, hogy mely intézkedések okoznak problémát a kisebb szereplőknek, és melyek azok az intézkedések, amelyek kevésbé terhesek. És nem láttam arra vonatkozó elemzést sem, hogy mi a probléma az arányossági elvel, ugye minden jogszabályban arányossági elvet írunk elő, de amikor a különböző intézkedésekre, cikkekre kerül sor a jogszabályon belül, nagyon nehéz, nem igazán van eh, választása a felügyelő szerveknek, eh, mindenkire ugyanaz a jogszabály vonatkozik eh, az arányosság elve, tehát összességében általánosságban szép és jó, de a törvény vagy a jogszabály szövegében nincs különbségtétel. Úgyhogy jó lenne megnézni azt, hogy a jogban hol, lenne, hogy hol kellene nagyobb különbségtételt alkalmazni. Végül szeretném megnézni az, hogy az e- Egyesült Királyságban a House of Commons-ban milyen jelentés készült a bankvilágról. Ez egy nagyon érdekes jelentés szerintem, hogyha visszatekintek, beszéltünk a pénzügyi ágazatban a fizetésekről, és a parlamentben az erre a híres bónusz kepre jutottunk. Az Egyesült Királyság egy más megoldást Mm, preferált, aminek megvannak az előnyei véleményem szerint. Tehát nem szabályozzák a, a plafont, hanem világossá teszik azt, hogy egy bizonyos küszöb fölött felelőssé teszik őket, hogyha bedől a pénzügyi szerv. Tehát ez arra ösztönzi az itt dolgozókat, hogy felelősen lépjenek fel. Úgyhogy meg kell nézni azt még egyszer, hogy a menedzsmentre vonatkozó ösztönzőket hogyan kell kiigazítani, és hogyan lehet az eddig elért eredményeket jobban kiigazítani. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha az árnyék jelentéstevők és a titkárság együtt alaposan megvitatnák, hogy mire van szükség ahhoz, hogy valóban hiteles legyen a, az anyag, és hogyan tudjunk különböző perspektívákat bevonni a vitába. A cím egyébként nagyot szól, és emiatt felmerül a veszélye annak, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja és nem lesz eléggé hiteles a téma. Das war jetzt zwar alles andere als ein shot, aber... Hát, ez nem volt nagyon gyors, de hát persze húztuk, halogattuk a szavazást. Most Márkó Czányi kap szót az FDD nevében, aztán pedig az előadunk még egyszer. Köszönöm szépen, igyekszem nagyon rövidre fogni magamat. Épp úgy, mint az előttem szóló kollégák, eh, én is eh, fontosnak tartom ezt a kérdést, és persze igyekszem pozitívan fogalmazni, és remélem, hogy az elkövetkező hónapokban konstruktív vitát tudunk folytatni az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevők. Nagyon fontos kérdésről van szó, becsvágyónak kell lennünk, hiszen nagyon nagy tétekkel játszunk. Ez egy jó jelentéstervezet, tagadhatatlan, és világosra kell tenni, hogy melyek a célok. Ma egy nagyon érdekes vitát hallgattunk, hiszen itt az idáig zajló pénzpiaci szabályozás kérdése is felmerül, erről is hallottunk. Úgy gondolom, hogy lezártunk egy fázist, azt a fázist, amelyben azonnal lépünk fel, egy, de mindig csupán egy krízis bekövetkezte után. A parlament, meg a pénzügyi felügyeletek mindig a krízis következményeit akarják, akarják korlátozni, ám mostanra már áthelyeztük a figyelem, figyelmünk homlok terébe, a megelőzést tesszük. És úgy gondolom, hogy az európai intézmények osztják ezt a célt, tehát hogy megelőzzük már a pénzügyi krízis kialakulását, és ehhez igazítsuk a jogszabályokat. Látni kell persze, hogy a pénz pénzügyi ágazat mindenképpen a reálgazdaságot szolgálja, ez a fő cél. Ami pedig a tőkepiaci uniót vagy a CMU-t illeti, ez egy nagyon fontos célkitűzés, de óvatosságra intek mindenkit. Ahogyan uh, Sven Giegold a zöldek részéről mondtam, ebből a jelentésből kiindul vagy kérdés fel kell tennünk. Mi a célja a pénzügyi rendszernek, és mi vagy minek kellene lennie az európai gazdaságban betöltött szerepének. Mi most a szerepe, vagy minek kellene lennie? Azt hiszem, hogy a pénziparnak a reál gazdaság szolgálatában kell állnia. Ebben egyetérthetünk. Tehát a tőkepiaci unió tekintetében helyes a harmonizáció, a harmonizáció célkitűzései, és helyes, hogy például a csődeljárás szabályait harmonizáljuk, de óvatosságra intek mindenkit, vigyázat! A pénzügyi válságot a pénzügyi ágazat és a pénzpiacok excesszív működése, túlhabzó működése váltotta ki. Egy szóval nem szabad kizárólag a tőkepiacokban bízni, ez nagyon veszélyes, ezt megmutatta nekünk a legújabb történelem. Azt kell tehát látni, hogy hogyan lehet a reálgazdaság szolgálatába állítani a legjobban a pénzügyi ágazatot, de hogyan lehet egyben gátot vetni annak, hogy ez a pénzügyi ágazat túl habzó módon lépjen fel, egész egyszerűen öntörvényűvé váljon és megakadályozza a, reál, a reális gazdaság, a reál gazdaság működését. Két különböző entitásról van itt szó. Egyrészt az európai gazdaságot a mikro, kis és középvállalatok tartják el. Ezek a legfontosabbak, ezek adják gerincét, alapját. Éppen ezért a családi kapitalizmusra, a családi vállalkozásokra, a mikro és kisvállalkozásokra alapuló gazdaság nagyon nehezen tudhatja a céljait összeegyeztetni és hasonlítani a e pénzügyi rendszer céljaikhez, az intézményi beruhál befektetők céljaihoz, a nagy tőke céljaihoz. Nem szabad tehát, hogy veszélyeztessük a reálgazdaság céljait. És úgy gondolom, hogy ez nem lehet győztes stratégia. Európában ma a magán megtakarítás 70%-át közép és hosszú távra fektették be. Még egy intézményi befektető pedig sokkal rövidebb időszakra fektet be. Minél hosszabb távra fektetünk be, annál inkább a, az a fontos, hogy a hagyományos formájú és megbízható bankok rendszerét kövessük. A bank, az olasz bankok hagyományos bizniszmodellt követnek, egész egyszerűen sokkal inkább hiteleket helyeznek ki a működő gazdaságba és a lakossághoz sem, mint hogy spekuláljanak. És az olasz bankrendszer jól egyet ellenállt a pénzügyi válságnak. Persze, a Montadei dei Paschi di Siena botrányáról minnyáján tudjunk, de minden esetre az olasz bankrendszer elég reziliens, elég ellenállónak mutatkozott, pont ezért ezen konzervatív irányultságokkal. Hagyományos bankok ezek, és kevésbé kapcsolódnak össze a nemzetközi kockázati tőke működésével. Van itt még egy szempont, amelyet figyelembe kell venni itt az európai intézményekben, ez pedig a shadow banking, az árnyékbankolás jelensége. Mégpedig az, hogy a pénzintézetek egyszerűen részt vesznek az árnyék bankolás rendszerében. Én az első, előző ciklusban nem voltam az Európai Parlament tagja, és ugyanakkor azt kell, hogy lássam, hogy próbáltak valamit tenni az árnyékbankolás megakadályozására, miközben a bizottság zöldkönyve pedig arról beszél, hogy ebben rejlene a jövő, az árnyékbankolásban. Hát egy kiáltó ellentét ez amelyet mindenképpen fel kell oldani. És utolsó felvetésem a következő. Létezik egy veszély. A tőkepiaci unióban, és ez, erről nem szabad megfeledkeznünk. Mégpedig, hogyha mi a családok, a kisemberek meg, megtakarításait elvesszük, veszélyeztetjük, akkor ezzel közép és hosszú távon a bankok működését is veszélyeztetjük. Tehát, hogyha az emberek, a kis emberek megtakarításait a kockázati tőkepiacok irányába tereljük, akkor a hagyományos bankok tevékenységét lehetetlenítjük el. És így egy sokkal kevésbé, per definíció nem, sokkal kevésbé stabil, amolyan Wall Street financingre tesszük ki a gazdaságot is, és ezzel bizonytalanítjuk el. Persze erről egy konstruktív vitát kell folytatni. Nagyon várom már, hogy elkezdjük a vitát ezen fontos dossziéban. Köszönöm szépen. Két felszólalunk van még a spontán felszólaló körében, egyrészt Hokmark képviselő. Köszönöm szépen. Én csak egy szerény tagja vagyok ennek az új fontos szakbizottságnak. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Részt akartam venni mindenképpen ebben a vitában azáltal, hogy sok sikert kívánok az előadónak és az árnyék előadóknak. De ne feledjük, ne feledjük a pénzpiacokról szólva, hogy nem csak a szereplők vannak, a pénzpiaci szereplők, hanem egyben a pénzpiachoz tartoznak a szabályozók, a, a illetékes hatóságok és maguk a jogalkotók. Tehát mi magunk azáltal, hogy jogot alkotunk, szabályokat hozunk, a pénzpiac részei vagyunk. Miért mondom ezt? Nos, azért, mert gyakran elfelejtik, hogy a pénzpiac nem csak a pénzpiaci szereplőkből áll, ráadásul nevetségesen szembeállítják a reálgazdaságot. A reálgazdaság nem működhet finanszírozás, hitelezés nélkül. Nem lehet -e két ágazatot egy, egymással ki szembeállítani, holisztikus megközelítésre van szükség. Hiszen óriási a likviditás Európában, de mégis az in- a beruházások szintje, befektetések szintje alacsony. E két oldal nem kapcsolódik. A pénzpiacok nem csatornázzák be kellőképpen a pénzt a gazdaságban. Egy szóval, nem szabad megfeledkeznünk arról, amit mi tettünk, és ami a mi felelősségünk is. Azt hiszem, tehát, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy fontos, hogy ha több stabilitást akarunk elérni, akkor több küszöböt kell bevezetni, például a finanszírozás tekintetében. Hiszen a kölcsön és a hitelfelvétel egy érme két oldala. De ugyanakkor kockázatosabb hozzáállásnak is megvan a maga értelme, megvan az értéke, megvan a funkciója. A vállalás, a kockázat elemzésen alapszik, és a kockázatok elosztásán. De hogyha ez a rendszer nem működik, akkor a rendszer maga hibás. És ebben az esetben meg kell vizsgálnunk azon törvényeket, szabályokat, amelyeket mi magunk hoztunk. Ez kell, hogy eszmecserénk legfontosabb pontja legyen. Sokan azt gondolják, hogy a CMU, a tőkepiaci unió mindenre megoldás lesz. Nem hiszem, nem hiszem, hogy így kell haladni. Sokan inkább meg kell vizsgálni a pénzpiacokat. Elég jól, néha talán túl jól is szabályoztuk ezeket de hát ők a investment making, market making, um, liquidity makingért felelnek, tehát a befektetések um, létrehozásáért, az árképzésért, uh, összességében. Tehát két problémát látunk. Létezik a magas likviditás, de ez nem mindig talál a, a gazdaság szereplőire. És a magas likviditás a gazdaság más ágazataiba áramlik, ahol um, nagyobbak a forrásértékek, az asset value uh, hiszen a kamat szint általánosságban nagyon alacsony, és ez a megnövekedett forrásérték vezet oda, hogy előbb-utóbb uh, felhújagosodnak a pénzügyi buborékok is. Ez egy új krízisnek lehet a előszobája, melegágya, megelőzheti az új krízis. Persze a poszt kénziánus megközelítés jól lehet. De hát talán más szakmai iskolák tapasztalata is levonthatjuk, és szembenézhetünk azzal a tényel, hogy alul investált, de mégis magas likviditású valóságban élünk. Senti, Köszönöm, Antonia Tajani. Azt gondolom, hogy a parlamentnek fontos irányt kell mutatnia, meg kell mutatnia, milyen irányba haladjon a szabályozás is, persze a pénzpiacok szabályozása is. Persze, magától értetődő, hogy a pénzpiacoknak a reálgazdaságot kell szolgálnia, csak így tudunk kilábolni a krízisből az elmúlt évek szabályozásai ezt a célt szolgáltak. Úgy gondolom, hogy két prioritást kell kiemelni. Egy a pénzügyi szabályozások területén. Egyrészt a better regulation elvét, jobb szabályozásra van szükség. Hiszen um, a jogalkotásban párhuzamosságok és túlzott uh, administratív terhek jelentkeztek, Másodszorban pedig a végrehajtási intézkedésekre is koncentrálni kell, meg kell nézni, hogy a felügyeleti hatóságok megfelelő munkát látnak el, és megfelelő politikai kerettel rendelkeznek el. Nos, ami a tőkepiacokat illeti, azt gondolom, hogy ezt a projektet egyrészt a Juncker tervvel kell összehasonlítani, harmonizálni. Ne felejtjük el, hogy például a Juncker tervben a intézményi befektetők, mondjuk a nyugdíj alapokat próbálják megnyerni a nagy infrastruktúrális beruházások végrehajtására. A másik cél, a másik célkitűzés, melyet tisztázni kell, a bankok által játszott funkció. Persze, léteznek a népbankok, a szövetkezeti bankok, amelyek fontos szerepet játszanak a lakosság és a kisvállalkozások pénzzel való ellátásában, illetve a megtakarítások megszervezésében. De hát ugyanakkor létezik a venture capital is, a kockázati tőke, nem, nem tudok ebben most elmélyedni ebben a kérdésben, de összességében úgy gondolom, hogy a kozme csomagot érdemes volna jobban elmélyíteni, azért, hogy jobb kapcsolatot teremtsünk a venture kapital, a kockázati tőke és a kis és középvállalkozások között, tehát a kockázati tőkét megnyerjük a kkv számára. Van itt még egy harmadik és egyben utolsó kérdés, és teljesen világosá kell tenni, hogy ezben egyetértünk, hogy a reál gazdaságot kell, hogy szolgálják a, a pénzügyi ágazat szereplői, főleg a kis és középvállalatokat kell tőkével állni, és van itt egy utolsó pont, amelyet tisztázni szeretnék, egy még utolsó pont, mégpedig világosá kell tenni, hogy a Bázel 3 a kis és középvállalatokat kell, hogy szolgálja. A Bázel 3-at úgy kell kialakítani, hogy a szabályok a kis és középvállalatokat hozzák helyzetbe, csökkentve a bankok és a pénzintézetek azon fenntartásait, amelyet a pénzkihelyezés során megfogalmaznak. Még egyszer mondom, tehát a Bázel 3-at a kkv finanszírozása érdekében kell alakítani, és a parlamentnek így kell sikra szállnia. Köszönöm. Now. Köszönjük. Utolsó hozzászólónként az előadónak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának és az árnyék előadóknak ezért a nyitott vitáért, és azokért a témakörökért, melyekhez hozzászóltak. A ma megemlített témakörök közül sokat egyértelműen támogatni tudunk. Igen, a pénzügyi szektor, ahogyan Paul is kitért arra, a reálgazdaságot kell, hogy szolgálja. És ennek alapvető magját kell képezze az elképzeléseinknek ezen jelentésben is. Ezért fontos felvetni és magasan a napirenden tartani a fogyasztóvédelem témaköreit is. Főleg egy ilyen jelentés kialakításakor. Szintén nagyon örültem azoknak, amiket két minden mondott. A koherencia az egyes és a kettes szint között, amely továbbra is fennáll, és továbbra is figyelme veendő téma. Itt megint csak egy olyan központi témára találunk, amelyet az elmúlt hónapokban kevés lelkesedéssel követhettünk nyomon. Úgy gondolom, hogy a Sven által felvetett kérdés nem csak egyetlen tanulmányra kell korlátoznunk, hanem valóban utána kell gondolnunk a szélesebb megvalósításnak. Maga a bizottság is több tanulmányra is adhat megbízást, de ezt a pontot én magam is nagyon érdekesnek találtam. Azzal kapcsolatban pedig, hogy hogyan lehet jobban differenciálni a nagyok és a kicsik között a konkrét törvényhozásban, úgy gondolom, hogy erre is figyelmet kell fordítani, és erre a kérdésre is választ kell adni. Ami, ha, hogyha áttekintem az összes felvetett témakört, akkor alapvetően legjobban a legjobban Tani kollégával érthetek együtt, aki a felszólalása elején szólt arról, amit én is gondolok, hogy ez a jelentés nagyon sok különböző témára tér ki, ezért fontos, hogy lendületesek, nagyívűek legyünk. Ezt előadóként is így érzem, és remélem, hogy árnyék kollégáim is hasonlóan állnak hozzá. Ezért örülök kifejezetten annak, hogy ilyen széles és sokszínű lesz a következő hónapokban is a vita, a megbeszélés, annak érdekében, hogy valóban jó minőségű jelentést produkálhassunk. Köszönöm, elnök úr! Nagyon köszönjük ezt az összefoglalást. A napi rendben a továbbiakban a következő a jelentés tervezetet szeptember 3-áig kell megvizsgálnunk, és a további lépéseket az, el, az előadó és az árnyék előadó közötti konzultációra bízzuk. Köszönöm, rövid szünetünk van, ugyanis 6.30-kor kezdjük a szavazást a Költségvetési Bizottsággal karöltve. Köszönöm.